Good afternoon everyone, welcome to the committee. Jó napot kívánok mindenkinek, szeretettel üdvözlöm Önöket a szakbizottságban. Mielőtt a napirend 11-es pontjára térnénk, gyakorlati bejelentésem lenne, a kávé a bejárat mellett kint található, mert sztrájk folyik pillanatnyilag. Úgyhogy akkor át is térnénk a 11-es pontra, Nyilvános meghallgatás az adóelkerülés elleni küzdelemről a fakta, mint az első lépés az automatikus nemzetközi információcsere felé címmel. Nos, ahogy önök is tudják, Kleba asszony jelentése következik, és öt szakértőt kértünk, kértünk fel, Robert Stack úr, Pascal Santaman úr, külön köszönetet érdemel. Philip Kermod, Mike Lewis és Mary Roswell asszony a további szakértőink. Szeretettel üdvözlöm Önöket itt a szakbizottságban. Úgyhogy meg is adom a szót Robert Stacknek, aki a nemzetközi adóügyek felelőse, az amerikai államkincstárban. 5 percben parancsoljon úr. Very much. Um... Köszönöm. Nagy öröm, hogy itt így módon megjelenhetek önök előtt a táv- távolból. Néhány megjegyzésem volna az adó elkerülés témában. Egyre inkább figyel a közvélemény ezekre a fejleményekre, és követeli a közvélemény az adó működés átláthatóságát. Ezért fontos, hogy a pénzügyi szervezetek megfelelő jelentésekkel éljenek, és a vonatkozott törvényt, azaz a külföldi tulajdonosokra vonatkozó szabályokat betartsák, ennek a jogszabálynak a neve röviden FATKA. Az Egyesült Államok adófizetői sok esetben külföldi adószámlákat, külföldi bankszámlákat használtak fel, hogy elkerüljék az adókötelezettséget. Ezért az Egyesült Államok pénzügyi hatóságai nagy figyelemmel vannak a FATKA jogszabály végrehajtására. A nemzetközi együttműködés, a kormányközi megállapodások lévén tudunk fellépni az adó elkerülés ellen. És ezért a globális együttműködés kritikus fontosságú. Az Egyesült Államok két IG, azaz modellértékű kormányközi megállapodás mintát hozott létre, amely alapja lehet a kétoldalú megállapodásoknak, a FATKA végrehajtására vonatkozó kétoldalú megállapodásokra. Minden érintett, érdeklődő állammal szívesen tárgyaljuk meg ennek megtárgyal, ennek létrehozását 2014. január 1-ig. A pénzügyminisztérium több mint 25 állammal tárgyal jelenleg, és kétoldalú megállapodásokat kötött már az Egyesült Királysággal, Dániával, Mexikóval, Írországgal, Svájccal és Norvégiával. És elkezdett Spanyolországgal, Olaszországgal és Németországgal elkezdődtek a, ö, azok a tárgyalások, amelyeknek a vége ezen megállapodás megkötése lesz. Világszerte keresjük a partnereket azért, hogy a FATKA jogszabály végrehajtását oldalú megállapodásokkal elősítsük. Ez év elején az adóhatóságunk át átfogó értékelését végezte a fatka szabályozásnak, annak érdekében, hogy a kormányok és a pénzügyi szervezetek pontosan lássák azt a lépésről lépésre haladó folyamatot, amely a jelentéstétel és a külföldi pénzügyi intézetektől megkövetelt követelmények listáját jelenti, valamint az amerikai szervezetek kötelezettségeit tartalmazzák végül, az államok üdvözli az Európai Tanács május 25-i nyilatkozatát, mely arról szólt, hogy az automatikus információs sere hatáskörének kiterjesztése minden szinten a tanács számára prioritás élvező téma lesz, és végrehajtják azokat a pilot projekteket, amelyeket a 17 tag javasolt a többoldalú automatikus csere rendszerét, illetően amelyet az érintett tagállamok indítottak el, és több további államok is mérlegelnek bevezetésre. Köszönöm. Thank you very much indeed, uh, Mr. Köszönjük szépen, uh, Stack úr. A második vendégünk ma délután, Pascal Sanama úr, az adópolitikai központ uh, vezetője az OECD-nél. Tehát most Ama úrnak adok szót 5 vagy 10 percben videokonferencián keresztül. Uh, yes, hello, and uh, uh, good afternoon. Jó napot kívánok mindenkinek, remélem, hogy jól hallanak. bcd to be invited to speak. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt beszélhetek önökkel. Sajnos Pascal Santama úr vészhelyzet miatt nem tud most jelen lenni, ezért én vettem át a helyét. Én osztályvezető vagyok, az információcseréért felelek az OECD-n belül. Egy magas szintű áttekintést fogok önöknek adni röviden arról, hogy az OECD milyen tevékenységet végez az automatikus információcsere területén. De mielőtt ezt tenném, utalnék arra, hogy bizonyára önök is tudják, milyen munkát végeztünk, ami nemzetközi sztenderdé is vált. Már 120 tagot számlál az a globális fórum, amit létrehoztunk. De ami az automatikus információ cserét illeti, ezzel kapcsolatban először is elmondanám, hogy rendkívül szorosan együttműködünk az Európai Unióval. Az EU képviselteti magát valamennyi ülésünkön, és nagyon fontos, hogy közeli koordinációt folytassunk a technikai szabványokkal kapcsolatban, hogy kompatibilisek legyenek a formátumok, és könnyen menjen az információk átadása. Ez is fontos vonása a mi munkánknak. 2012-ben egy beszámolót készítettünk az automatikus információcseréről, és ennek a jelenlegi állásáról a G20 tagállamok körében. Los Cabosban találkoztak a nyár folyamán, és ekkor egy pillanatképet adtunk arról, hogy hogyan áll ez a helyzet. Mind az Európai Unión belül, de az Unión kívül is nagyon magas szinten tart az automatikus információcsere. Dánia különösen élen jár ebben a folyamatban, több mint 75 országgal folytat automatikus információcserét. És ehhez a témakörhöz kapcsolódóan létezik egy eszköz, ami az offshore adóelkerülés ellen lép fel. Mi itt az OECD-nél is fokoztuk erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy kifejleszünk egy biztonságos, szabványosított és hatékony modellt az automatikus információ cserére a pénzügyi számlák esetében. És kulcsfontosságú még, hogy olyan rendszert készítsünk, ami globális, annak érdekében, hogy az adó elkerülők eh, ne tudjanak kisiklani a kezünk közül azzal, hogy elköltöznek máshova. És eh, el kell kerülni az egymással nem kompatibilis rendszerek elterjedését, valamint eh, figyelembe kell venni az országok szükségleteit, úgy, hogy le tudjuk fedni a céges felhasználókat is, és lehetővé kell tenni, hogy az Interpol is nyomozzon a gyanús esetek után, és termékek széles körét is be kell vezetni a rendszerbe, hogy az adóelkerülők ne tudják egy termékről a másikra való áttéréssel elkerülni az adófizetést. Áprilisban Washingtonban találkozott az érintett főigazgatóság az amerikai hatóságokkal, és ekkor a G20-as országokra vonatkozóan eh, készítettünk eh, jelentést, amiben szerepelt az automatikus információcsere eh, új szabványosított rendszere. A G8 elnöksége szintén kért tőlünk egy beszámolót az automatikus csere multilaterális kontextusban való kifejlesztéséről és ahogy az előttem szólótól is hallhatták, ennek az eredménye lett egy kísérleti projekt, amelyben több uniós tagállam is részt vesz. Az OECD nagyon, az, nagyon elől tart ebben a folyamatban, és optimisták vagyunk a G20-ban való bevezetéssel kapcsolatban is. A FATKA modell különösen az IGA ezek, ezen kezdeményezések közé tartozik. Az Unióban ezen kívül más területeken is, például a pénzmosás elleni küzdelemben is be lehetne vezetni ezt az információcserét. Júniusban az OECD és a G20 országok találkozni fognak. Remélhetőleg ekkor sikerül egy olyan rendszert létrehozni, ami globális, a világszerte a kormányok igényének is megfelel, de mindemellett leszorítja a költségeket azért, hogy a kormányoknak és a pénzügyi intézményeknek is könnyebb dolgok legyen a bevezetéssel. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Indeed, Mr. Köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy Amon úrnak tituláltam, de nem tudtuk, hogy ő nem lesz itt. Úgyhogy most a szó Filip Kermod úré, aki az Európai Bizottság taxud főigazgatóságának igazgatója, parancsoljon 5 percben. Köszönöm elnök úr a szót. Tisztelt képviselők, a bizottság nagy örömmel osztja meg ezt az együttműködést a taxut főigazgatóságon belül önökkel. Ahogy önök is tudják, az EU volt az elsők között, amely elismerte, hogy milyen fontos az információcsere a határokon átnyúló adócsalás elleni harcban. 2005 óta foglalkozunk már ezzel a témával, és dolgozunk egy irányelven, amely rendkívül hasznosnak bizonyult. Az informatikai rendszerek is lehetővé tették ezt az információcserét, és már egy ideje hatékonyan működnek is. Gyakorlatilag a jelenlegi ö, megtakarítási irányelv az egyik legátfogóbb rendszert ö, képezi világszerte adó szempontjából. Nagyon fontos, hogy a nagyvállalatok vonatkozásában további automatikus információt lássunk öt kategóriában a bevételek között január 1-től. A bizottság most dolgozik a szükséges informatikai rendszereken, amelyekre szükség lesz ehhez. Tehát folyamatában van ez a munka, és nagy örömmel konstatálta a bizottság, hogy a tanács is arra szólított fel, hogy gyorsan lépjünk előre EU-szerte és világszerte is ezen a téren. Azt hiszem az amerikai képviselők is erről beszéltek. Üdvözöljük az öt tagállami kezdeményezést is, amelyet a továbbiakban több más tagállam is támogatott, hogy legyen egy kísérleti rendszer az információcsere szempontjából. A tagállamok egyetértenek abban, hogy előrelépésre szükség van ezen a téren. A bizottság az elkövetkezendő hetek során további javaslattal áll majd elő, hogy megerősítse azokat a rendelkezéseket, amelyek az adminisztratív együttműködés vonatkozásában erről a területről szól. Ez az irányelv illetve a megtakarításokról szóló felülvizsgált irányelv segítségével teljes mértékben lefedi azokat a területeket, amelyekre szükség van, hogyha ezek a megállapodások teljes mértékben hatályba lépnek. Sőt, egyes esetekben még túl is lép majd ezen, hogyha hatályba lépnek. De végül is a minőség számít elsősorban, nem a mennyiség. Nos, ami a fatkát illeti, Nyilván ugyanilyen szintű együttműködésre van szükség az Egyesült Államokkal is, a, a nagyvállalati szinten. Itt pedig fennáll annak a kockázata, hogyha a bilaterális vagy multilaterális megállapodások, amelyek nem koordináltak, torzulást okozhatnak, sőt, károsan befolyásolhatják a belső piacot. Ezért az ENSZ, az, e, az Európai Unió szolid, szilárd alapokat szeretne, és koherens megközelítést, nevezetesen hasonló rendszert, mint amely már működik az EU-n belül. A G8-ak, a G20-ak és az OECD is támogatták erőteljesen az automatikus információ cserét globális szinten, illetve globális normák kidolgozását. Az Egyesült Államoknak óriási tapasztalata van az automatikus információcsere területén, hiszen náluk már vannak működő rendszerek. Ezért alapvetően fontos, hogy az EU normák és tapasztalatok figyelembevételre kerüljenek, hogyha valamilyen új normát akarunk kidolgozni, és amely kompatibilis kell, hogy legyen ezen automatikus információcsere rendszerekkel. Nagyon fontos tehát, hogy kompatibilisek legyenek ezek a rendszerek. Az adóhivatalok számára minimális költségeket kell, hogy ez jelentsen. Végezetül szeretnék kitérni egy fontos területre, nevezetesen, hogy globális normák alapján dolgozunk, az EU és az OECD a továbbiakban is nem csak az automatikus információrendszer definíciójával kapcsolatban működjön együtt, hanem a megfelelő kompatibilis mechanizmusok terén is. Úgyhogy nagyon remélem, hogy együtt hatékony rendszer tudunk majd kidolgozni, amely a gazdasági szereplőkkel és a taxut főigazgatósággal együtt is hatékonyan együttműködik. Majd köszönöm. No. Köszönöm, Germat úr. Most Luis úr a szó, aki az Exxon Aid és eloda tagjaként hoz, hoz, fog hozzászólni. Köszönöm szervezetem, nagyon hálás a lehetőségért, hogy önök szakbizottsága előtt ebben a rendkívül aktuális időben beszélhetünk, tárgy, bevonnak bennünket az adóelkerülés elleni harc munkájába. Nyolc országban aktív a szervezetünk, Európában is 37 világszerte. Az Eurodet, a civil szervezetek hálózata, globális hálózata is, is tagja vagyunk. A meghallgatás második része a FATKA szerepe a további automatikus adó jellegű adatsereg kiterjesztése globálisan fontos cél. Régóta kampányol szervezetünk olyan normák és sztenderdekért, amelyek az automatikus adatserét szolgálnák, és amelyhez minden ország csatlakozhatna, és amely a titoktartási követelményeket is betartana. A második cél a FATKA alapú automatikus adatsere sztenderdjének Európa Európa szerte való terjesztése lévén volna elérhető, és globális szintre is kiterjeszthető volna. Ugyanakkor fennáll a lehetőség, hogy a brit tengeri területek is részt vegyenek az információs cserepál projektben. Rendkívül fontos volna ez. Szeretném felhívni a bizottság figyelmét három potenciális akadályra, amely a FATKA norma az Európai Unión kívüli és a G20-akon kívüli alkalmazása előtt fennállhat. Ezek az akadályok az OECD-ben a normákat kidolgozók számára is fontos, hogy ismertek legyenek, akik globális egyeket tenni ezeket. A kétoldalú amerikai fatka megállapodások, illetve az öt nagy fatka megállapodás a gazdasági és politikai súlyát tükrözi a nagy államoknak, és a titkossági megállapodások is tükrözik ez. Mivel ezek a kétoldalú és többoldalú megállapodások minden g 20 kívüli országra alkalmazandóak volnának, beleértve a fejlődő országokat is fennáll a lehetősége annak, hogy megáll az Európai Unió határánál ez az alkalmazás, és nem ösztönzi majd a többi a csatlakozásra, illetve a több oldalú automatikus adatsere nem kerül kiterjesztésre más államokra, és ez oda vezethet, hogy egy két pilléres rendszer alakul ki, ahol a fejlődő országok alacsonyabb információsere normákkal bírnak majd, és ez, ebben nem lesznek benne például az adóparadicsomként működő államok. Ezért adminisztratív és okokatási javaslatokat szeretnék kidolgozni, ezek fontosak abban, hogy nem csak a pilot tanulmányban betevő öt nagy államot vagy nagy gazdaságot érintik, hanem kifejezett célja az, hogy más szerződéses partnereket, és beleértve ezeket a fejlődő országokat is bekapcsolja. Másodszorban, hogyha a FATKA és az alakulóban levő európai megállapodások olyan platformá válnak, amely globálisan elérhető mindenki számára, olyan sztenderdeket tartalmaz ez majd, amely a figyelembe kell vegye a fejlődő országok bekapcsolásának lehetőségét a reciprocitás terhei túl is, mert sok fejlődő országnak nincs meg a kapacitása ahhoz, hogy azonnali reciprok rendszert építsen, a szimmetrikus rendszert építsen ki. Más területeken elfogadott ez az aszimetria, például a kereskedő megállapodások terén szerintem itt ezzel itt is alkalmazható van az, adott, az adó adatinformációs rendszerében is. Persze új persze ezek az aszimetriák időben korlátozottak kell, hogy legyenek, és figyelmelken azokra az országokra is, amelyek viszonylag kicsi határon átnyúló letét forgalommal bírnak. És olyan rendszereket kell elindítani, amelyek az azonnali receptutás alól mentes államok számára lehetővé teszik, hogy egy idő után csatlakozzanak a reciprocitáson alapuló szimmetrikus rendszerhez. Az OECD is megszívlelte ezt a tanácsot, ezért hálásak vagyunk. Aztán a adatokat, a számlaadatokat és a vagyontárgyakat, illetve vagyont illetően egy második adatsereg kör is kialakulóban van, amely nagyon fontos lehet a fejlődő országok számára, ez pedig az adó hatóságok közötti célzott dossziék cseréje, bizonyos auditokra vonatkozóan, vagy adófizetők bizonyos kategóriára vonatkozóan, amely más országokra is kihathat, és ez közös vagy egyszerre megtartott auditokat is elindíthat, és ez mélyebb adó együttműködést jelentett az államok között, és ez nagyon gyümölcsöző lehet. Ez az a fajta együttműködés, amely például az adatcsere, különféle megállapodások adatcsere záradék ebben is benne van. A nem EU-ban levő adóparadicsomok és fontos aláírják ezt az egyezményt, és hogy a, fontos, hogy a gazdaságok egy fatka alapú információcsere platformra lépjenek át, ezért a globális fatka felé való verseny, bármilyen, egyébként bármilyen kívánatos cél is volna, nehogy úgy kizárja a legfontosabb célokat, például az adóparadicsomnak otthont adó államokat, nehogy kizárja ebből az adóegyüttműködésből. Köszönöm. Uh, Köszönjük szépen, uh, Rész úr. Végül pedig Mari Roswellnek, az Európai uh, Bankszövetség szakértőjének adom meg a szót 5 percben. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, először is a Bankszövetség nevében szeretnék köszönetet mondani azért, hogy meghívtak erre a meghallgatásra. Nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy mi is elmondhatjuk a véleményünket ezekben a nagyon fontos témákban. Amikor a FATKA néhány évvel ezelőtt végigment az amerikai törvényhozási gépezeten, az európai bankok nagyon gyorsan rájöttek, hogy milyen hatalmas hatással lesz ez az amerikai kezdeményezés az ő munkájukra is. Gyakorlati jogi szempontból az Egyesült Államok által alkalmazott egyoldalú megközelítés sok bírálatot kapott. Egy ország hogyan kényszerítheti rá saját törvényeit más országokra, anélkül, hogy konzultálna erről velük. Európában a demokratikus folyamat általában kétoldalú megállapodást kíván meg az OECD szabványai alapján ezt mind a törvényhozó ország, mind pedig a partnerország el kellene, hogy fogadja. Az Európai Bankszövetség több mint 4500 bankot képvisel Európa szerte. Mi fórumot biztosítottunk a tagjainknak a FATKA megvitatására. Azonnal kapcsolatba léptünk az amerikai adóhivatallal is, hogy a FATKA hatásait és a szükséges iránymutatásokat megkapjuk tőlük ebből alakult ki az első elemzés, amelyben azt kértük, azt mondtuk, hogy az uniós, illetve a hazai joggal szembe menne az érzékeny adatok kiadása a adóbehajtási célral. Így jutottunk el a mai helyzetig. De ahogy azt előttem mások is elmondták, kevesebb mint tíz megállapodást írtak alá. A bankokra rákényszerített időkeretek tekintetében aggaszt minket az, hogy milyen lassan halad előre ez a folyamat. A szokványos modell szerint a pénzintézményektől azt kérték, hogy idén december végéig vezessék be ezt a rendszert. Mivel még nem tudjuk a részleteit annak, hogy mit kell végrehajtani, én azt mondanám, hogy jelenleg a FATKA jelenti a legnagyobb végrehajtási kihívást az európai bankok számára. Határozottan úgy gondoljuk, hogy fel kell gyorsítani a folyamatokat azért, hogy az európai bankok megfelelhessenek ezeknek az elvárásoknak. Két különböző modell létezik, az egyes és a kettes modell. Vállalkozásaink szerint a legtöbb európai ország az első modellt fogja választani, ami azt foglalja magában, hogy a helyi adóhatóságoknak adják át az adatokat, és ezek adják majd át azokat az amerikai hatóságoknak. A jövőben is azon fogunk dolgozni, hogy az automatikus információcsere megállapodásokat fejlesszük. Ez, ezt fogjuk alapelvnek tekinteni. A FATKA kihatásai az első modell keretében azt követelik majd meg a bankoktól, hogy két fő követelménynek felejnek meg. Az első az, hogy végigmenjenek a jelenlegi ügyféladatbázison, és megtalálják az amerikai címmel, telefonszámmal, állandó átutalásokkal rendelkező ügyfeleket. A második követelmény az, hogy átfogó folyamatokat vezessenek be, azért, hogy amikor valaki ügyfélé válik egy adott bankban, akkor ki lehessen szűrni az amerikai adóalanyokat. Ezen kívül arra is szükség van, hogy a személyes adatokban bekövetkezett változást is követni tudjuk. Ez jelentős kihívás a bankok számára, és nagyon sok munkát kellett fektetnünk nagymérvű projektekbe, és meg kellett változtatnunk az informatikai rendszereket, illetve új funkciókat kellett beépítenünk a meglévő rendszerekbe. Azt gondolhatnánk, hogy a bankoknak csak egy rendszerük van, és ezekkel kezelik az ügyfélkapcsolataikat, de ez nagyon ritkán van így. Jogi szempontból az alábbi tapasztalatokat és aggályokat említeném meg. Az Európai Unión belül a bankoknak már vannak létező rendszereik, amelyek révén megfelelhetnek a hatályos adóügyi rendeleteknek. A bizottság szerint több mint 3,7 millió adatot cseréltek 2010-ben. És a kölcsönös adóügyi segítségnyújtási irányelv is érvényben van. 2010-ben 3,4 millió adatot cseréltek ennek alapján. Szeretném ezen kívül felhívni a figyelmet arra, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni az új szabványok szerinti követelményeket sem. Ugyanis ez csak további szükségtelen költségeket ró a bankokra és a fogyasztókra is. A jelenlegi irányelvek és a jövőbeli fatka megállapodások szerint teljesen egyértelmű, hogy valamilyen kapcsolatot kell teremteni. És itt a bizottsági a legfontosabb szerep. A második megjegyzésem az ügyfelek előnyeit hangsúlyozna. Kérdéses az, hogy a nemzeti adóhatóságoknak lesz kapacitásuk arra, hogy végigmenjenek az adatokon. Említettem már a 2010-es számokat, és ezt kell összevetni azzal, hogy ma mivel nézünk szembe. Zárásképpen pedig azt javasolnám, hogy a politikai döntéshozók fontolják meg azokat az alapelveket, amik az információ cserét szabályozzák az ügyi kérdésekben. A kockázat alapú megközelítés szerint csak az adóelkerülési szempontból releváns adatokat adnák át. A kormányok a FATKA megközelítését támogatják, de ekkor az információcsere mennyisége drámai mértékben emelkedni fog, és a döntéshozók ezzel majd megelégszenek, és nem fognak figyelni arra, hogy a hasznos információk elvesznek a hatalmas mennyiségű haszontalan adatban, és nem szolgálják az adóhatóságok céljait. Köszönöm. Köszönjük szépen, rossz asszony. Most közös vitát fogunk tartani a bizottságunk tagjaival. Először is a népet részéről Pitkán asszonynak a társadalmadónak adnék szót. Thank you. <clears throat> And Köszönöm a szót. Én is szeretnék köszönetet mondani mindannyiuknak. Rendkívül hasznos, értékes gondolatokat hallottunk önöktől. Tényleg úgy érzem, hogy most már nem csak beszélünk arról, hogy jobban kezeljük az adóügyeket, hanem konkrétamakat is láthatunk. Ha lehet, akkor szeretnék most rátérni azokra a kérdésekre, amelyeket rendkívül fontosnak tartok a parlamenti viták szempontjából. Ha lehet, majd valamikor szeretném, hogyha az előadóink is hozzászólnának ezekhez. Nos, abból indulnék ki, amelyel lezárta hozzászólását utolsó előadónk, és nagyon sokan utaltak erre, nem más ez, mint a kompatibilitás. Azt hiszem eljött az ideje, hogy mind az Európai Unióban, mind az Egyesült Államokban, mind az OECD-nél összefogjunk. És mind technikai, mind elvi szempontból ö, ö, létrehozzuk azt a rendszert, amely a világ minden szintjén, pá, részén alkalmazható. Ö, ide tartozik a EU adóelkerülési kezdeményezése, illetve a FATKA az Egyesült Államokban. Nos, természetesen az első kérdés az automatikus információrendszer területe, amelyről már jó régóta folyik a vita. Hogyan biztosítsuk azt, hogy minden egyes bevétel, amely bármilyen forrásból származik is, automatikusan megjelenjen az adott adóhivatalnál. Egy dolog azonban nem hangzott még el itt, nevezetesen az a folyamat, amelyet most tapasztalunk az Európai Unióban, hogy szükség volna azonosító számra, amelyet nemzetközi szinten is alkalmazhatunk az nagyvállalatok vonatkozásában. Ez sokat segítene az adminisztratív munkatársak számára is, illetve biztonságos is lenne az adófizetők szempontjából is. A második dolog, amit felszeretnék itt vetni, az automatikus információ cserén túl természetesen annak a szükségessége, hogy magas szintű adatvédelemre van szükség, illetve maguknak az, adat, az adófizetőknek a magas szintű védelme. Aztán A parlament is rámutatott jelentésében a szükséges további intézkedésekre, először is, hogy globálisan, de először EU szinten meg tudunk egyezni abban, hogy a számviteli auditálási irányelvekről, rendeletekről folyhatna-e valamilyen csere. Így a nemzetközi szinten jelenlevő cégek vonatkozásában könnyű lenne a költségeket, jövedelmeket, kifizetett adómennyiségeket azonosítani az adott országokban. A negyedik dolog, amit megemlítenék, nem más, mint az, hogy az adó paradicsomokat egy értelműen kellene definiálni, illetve hogy hatékonyabban határozza meg az OSCD azt, hogy mi is az adóparadicsom. Aztán következő lépésként vissza kellene vonni az állami támogatásokat, közbeszerzési lehetőségeket azon cégektől, amelyek elsősorban adóparadicsomokban ö, tartják a pénzüket, legalábbis a definíció szerinti adóparadicsomban. Persze ennek a definiálása aztán komoly esetekre adhat alapot például visszavonni azoknak a bankoknak a jogosultságát, amelyek az adóparadicsomnak minősített országokban tevékenykednek. Végül pedig a koordinált fellépés a pénzmosás ellen. Mindenképpen úgy gondolom, hogy rendkívül hasznos lenne, ha magas szinten meg tudnánk egyezni mindkét oldalon az Atlanti óceán partján, hogy az adócsalást pénzmosás elleni ö, intézkedésekkel próbáljuk megelőzni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Először minden frakció képviselőjének adok szót, majd előadóinknak, és aztán utána térünk rá a, a képviselőkre. Elisa Fejnére következik a szocialista frakció nevében. Köszönöm elnök úr a szót. Én nem vagyok előadó. Köszönöm az előadásaikat. Több kérdésem is volna. Az első visszanyúlik a stratégiához, a nem együtt működő joghatóságok vonatkozásában. Mert ha csak egy kis csoportja cseréli ki az információt egymás között az országoknak, és ha nincs semmiféle stratégia vagy közös fellépés, hogy az egyes műveleteket leállítsuk az adóparadicsomokban és az együtt nem működő joghatóságoknál, akkor bizonyos mértékig büntetjük társadalmunk átláthatóbb részét, és kihagyjuk a nem egészen átlátható művelteket. Az OECD-n belül a G20-akon belül, tehát milyen stratégia alakult ki? Az Európai Unió és a joghatóságok, főleg az Egyesült Államokban, milyen nyomásnak vannak kitéve, hogy megnyissák rendszereiket, átláthatóvá tegyék őket, együttműködjenek velünk, nyilván nem elfeledkezve arról sem, hogy a OECD által eredetileg javasolt fekete listát most már teljes mértékben átalakították, anélkül, hogy az ajánlásokat elolvasták volna. És azt gondolom, hogy ez fontos dolog. Második kérdésem, inkább Kenwood úrnak szól, aki a Texut főigazgatóságot képviselít, mert úgy gondolom, hogy fontos, hogy megértsük, miért nem lehetséges, vagy eddig miért nem volt lehetséges, elismerve azt, amit ön is említett, hogy bilaterális megállapodásokra darabolhatjuk e, fel Európát, amelyek valószínűleg nem fognak megfelelően kapcsolódni egymáshoz, nem lenne hatékonyabb megoldás ha az EU nemzetközi megállapodást kötne, az egész EU, Amerikával, az Amerikai Egyesült Államokkal, a szerződés 218-as cikke értelmében, annak garantálás érdekében, hogy ez a garancia megvalósul. Utolsó kérdésem megint csak a bizottsághoz szól, és a határidőkre kérdeznék rá. Az adminisztratív együttműködési irányelv átdolgozott változata egészen pontosan mikor is várható. A legesleg utolsó kérdésem pedig a számviteli normák közelítése, ami a legmegfelelőbb megoldás lenne a transfer árak képzése terén, mert még van itt bőven tennivalónk. Köszönöm szépen. Thank you very much indeed, Mrs. Köszönöm, Ferreira asszony. Az Alda nevében Sofin Hetfeld kap szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék újra irányítani e vita célját, célrendszerét, mert hónapok óta könyörögtünk E vita megnyitásáért, de nem általában az adóparadicsomok elleni harc volt a fő cél, meg az adó elkerülés elleni fellépés, mert arról nagy átfogó konszenzus érvényesül, hogy fel kell lépnünk az adó elkerülés és adócsalás ellen, ami immorális tevékenység. amit konkrétan a FATKA a fő téma, amely egy külföldi, idegen törvény, amelyet Európai Uniós területen Európai Uniós állampolgárokra alkalmaznak. Mert lássuk be, nem csak amerikai állampolgárokra lesz hatása, hanem EU állampolgárokra is a FATKA jogszabály bevezetése és végrehajtása. Olyan európai polgár, akinek amerikai feleség vagy férje van, vagy kettős állampolgársága, vagy, vagy aki Amerikában tanul, vagy dolgozik, vagy, vagy kutat mondjuk Amerikában, tehát minden ilyen e, Európai Uniós állampolgárt, a mi állampolgárunkra is hatása lesz. És felteszem a kérdést ebben a házban. Ilyen nyugodtak volnánk, hogyha mondjuk az orosz kormány vagy a kínai kormány élne ugyanilyen jogszabály alkotással. Nem, mi, mi vagyunk a saját jogalkotásunk és joghatóságunk urai? Legyünk kicsit kritikusabbak, ne csak bólogassunk, és írjuk alá az elénk tolt papírt. Mert a végén egy olyan szakpolitika jöhet létre, lehet, hogy a fatka egy jó jogszabály, de itt nem arról van szó, hogy jó vagy rossz, hanem a demokratikus folyamatról, a parlament feladatáról, jogköréről, kötelezettségéről, hogy megvédje az Európai Uniós állampolgárok érdekeit. Ebből kell kiindulnunk, erre kéne fókuszálni a vitát, a dolog ezen vetületére, a területen kívüli hatájára egy külföldi jogszabálynak, amely nálunk is alkalmazandó. Üdvözlöm hogy az amerikai kormány és az OECD részvevői videokonferencián részt vesznek ezen az ülésen, kiváló alkalmazása is az a modern technológiának, ám úgy gondolom, elszalasztjuk a lehetőséget, hogy az IDPS-t e az adatvédelmi hatóság képviselőjét nem hívtuk meg, vagy nincs itt, mert itt bizony adatvédelmi aggályok merülnek fel, úgyhogy legalábbis az IPS e legalábbis őket velük konzultálni kell minden európai jogszabály bevezetése előtt, meg különösen olyan transatlanti megállapodások aláírása előtt, vagy kétoldalú megállapodások az USA, EU, vagy USA és Európai és tagállam közötti megállapodás esetén, amely ilyen hatással bír az IDPS-szel, konzultálni kell. Ahogy mondtam, az adócsalás, adóelkerülés olyan cél, elleni harc olyan cél, amelyet mindannyian osztunk. Erről nem, sokat nem kell vitázni. De mint demokrata, úgy gondolom, hogy a szakpolitikát nem lehet becsempészni. A, a, az a jogszabálymosás nem sokkal jobb, mint a pénzmosás. Úgyhogy ebben a tekintetben nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy 14 hónap után, mióta az Európai Bizottságtól kérjük, hogy hozzáférjünk azokhoz a dokumentumokhoz, amelyek a tárgyalásokról szólnak, amelyeket a bizottság Amerikával, az amerikai hatósággal folytatott, megadják-e ezt a betekintést. Mert ezért elején az Európai Bizottság azt mondta, ó, hát nem a mi kompetenciánk, ez tagállami hatáskör, adó, az adópolitika, nem a bizottsághoz tartozik. Ám amikor hivatalosan kértem, hogy hozzáférjek a dokumentumokhoz, akkor értem rá, hogy több ezer dokumentum, több ezer dokumentum van a bizottság birtokában. És az a pár anyag, amit megkaptam, ott kitörölt, fek, ki volt, tör, törölték a, a, a, a, a tárgyalófelek nevét, a témák jelentős részét. Azt láttam, hogy leveleket küldtek egy bizonyos amerikai hatóságnak, azt sem tudjuk, hogy melyiknek, mert a bizottság törölte a dokumentumból, amely potenciálisan érintheti egy adatvédelmi vonatkozásra lehet neked transatlanti megállapodásnak. Úgyhogy jó lenne hogy ha ma megkapnánk teljes körű hozzáférés a dokumentumokhoz. Ha azt mondják, hogy rendben van minden, amit megtárgyaltak az amerikaiakkal, akkor hadd nézzük meg. Az állampolgárok is. Ha az állampolgárok személyes adatait kiadjuk, akkor az állampolgárokat képviselő, kép, a parlamenti képviselők is nézhessenek bele a tárgyalási anyagokban. Mert az adóelkerülés elleni harcot demokratikus, átlátható, nyílt módon kell lefolytatni parlamenti felügyeletnek megfelelően. Ez a kötelezettségünk. Mint mondtam, nem lehet bólogató Jánosként aláírni az elénk papírokat, csak úgy. Néhány, még néhány kérdés. A kölcsönösség. Nagyon sokat beszélünk a reciprocitás elvéről. Mit jelent ez a gyakorlatban? Nem igen látom át, hogy őszinte legyek. Tényleges reciprocitás van ez más területen is, ahol transzatlanti megállapodások vannak? Ugye ez egy nagyon szép szó, de gyakorlatban nem nagyon működik ez a kölcsönösség. Itt hogy fog működni? Az IGA-kkel kapcsolatban. Függetlenül attól, hogy csak néhány ország írta alá ezeket a megállapodásokat, és még nem léptek életbe, ez, ezek nem oldják meg a problémát. Pusztán eltolják a pénzügyi intézetekről a, a terhet, ami rendben is van, mert miért terhelnénk a bankokat adat, illegális adatátadás feladatával, Ám, hogyha a tagállami kormányok és az amerikai kormány között megállapodás van, nem, ez nem teszi legálissá az adattranszfert. Szívesen látnám mondjuk egy belső fejezés az Európai Bizottság szolgálatainak, mert láttam, hogy belátták ők is, hogy az adat átadás az Európai Uniós jogszabályok megsértése. Akkor a bizottság miért nem tárta elénk ezeket? Mert igen, akarunk, szeretnénk fellépni az adó elkerülés ellen, Szeretnénk adatot cserélni, ám megfelelő jogális keretek között, tiszteletben tartva az állampolgárok jogait. És az állampolgárok kell tudják, mik a jogaik, és hogy ezeket betartják-e. Az IGA megállapodások tehát nem oldják meg a problémát, és megint szeretném a szakbizottságnak javasolni, hogy hivatalosan kérjük ki az IDPS véleményét, elemezzék ezeket a megállapodásokat, adatvédelmi szempontból is értékeljék azokat. Többen elmondták azt is, hogyha lesz megállapodás, és létrejön, akkor egy transatlanti USA-EU megállapodást kell megkötni, és nem homályos, aszimmetrikus, kétoldalú megállapodások a tagállamokkal. Legyen egy rendes felhatalmazás az Európai Bizottságnak arra, hogy az EU nevében tárgyaljon az Egyesült Államokkal. Most, hogy két állam vétózott, lehet, hogy lesz ilyen jellegű megfelhatalmazás. És végül azt hiszem, az a tény, hogy ilyen helyzetben vagyunk. Hogy üdvözöljük azt, harmadik országok törvényei a mi területükön kerülnek alkalmazásra, az Európai Unió gyengeségéből adódik. Csak magunkat kárhoztathatjuk, mert képtelenek voltunk szakpolitikáinkat tető alá hozni. Az amerikaiak lehet, hogy lehet, hogy a, a fatka egy csodálatos modell, nem tudom, még vizsgálgatni kell. Ám legyen ám itt elvekről van szó. Ha Putyin úr beállna ide a terembe belépni, és azt mondja, hogy van egy orosz fatka, kiválóan működik, hadd alkalmazzuk maguknál is, vagy a kínai kormány állna elő, akkor magunkhoz ölelnénk ezt a dolgot? Szerintem nem. A demokratikus folyamat épp olyan fontos itt is, mint a dolog lényege. Mr. Indveld. Köszönjük szépen, eh, Indvelt eh, kolléga. Egy megjegyzésem van, az adatvédelem nem ezeknek a bizottságoknak a szakterülete, ez a jogi szakbizottság területe. Köszönöm, elnök úr, de ez egy meghallgatás, ez nem törvényhozás. Meghívhattunk volna olyanokat is, akiknek mondani valójuk van ezzel kapcsolatban. Az adatátadás nagyon fontos eleme az információ cserének. Tehát mi jogi, támadhatatlan szabályt szeretnénk, mert ez nagyon fontos eleme lesz majd az erről szóló vitának. Teljesen igaza van, csak szerettem volna a kollégáknak elmondani, nagyon fontos az, hogy ez a szakbizottság nem illetékes az adatvédelem kérdésében. Gigol úrnak adok most szót. Először is köszönöm a részvételt az Atlanti óceán túloldalán lévő partnereinknek. Érdekes és fontos pillanat ez, hogy megvitathatjuk most ezt a témát. Először is azt szeretném mondani, hogy egyetértek Sophie Intveltel abban, hogy Európában az adóelkerülés és az adócsalás elterjedté vált, és nem tudunk ezzel mit kezdeni. Maga az OECD is kudarcot vallott, mégpedig ugyanamiatt a probléma miatt. A konszenzus az alapelv, és mind a két intézménynek meg kellene egyezni abban, hogy egy ország adóparadicsomnak számít, és ezért az blokkolni kell. Ezért az Egyesült Államok most stratégiát váltott, és most már nem várják meg a nemzetközi megállapodást olyan partnerekkel, amelyek egymás között nem tudnak megállapodni. Ehelyett a pénzügyi szolgáltatókra rónak feltételeket, hogyha azok az Egyesült Államokban szeretnének működni, vagy ott, ottani állampolgárokat kívánnak is szolgálni. Ez a stratégia nyitott lehetőséget arra, hogy most valódi előrelépést érjünk el Európában is és most inkább azt mondanám, hogy ahelyett, hogy hibáztatjuk az Atlanti-óceán túlpartján lévő partnereinket, inkább mondjunk köszönetet Amerikának ezért. Ugyanis most emiatt a külső tényező miatt komolyan foglalkozunk ezzel a problémával. Természetesen az offshore kiszivárgások is segítettek, de most már Luxemburg és más országok is azért mozdulnak, mert az Egyesült Államok nyomást gyakorolt. És érdekes látni azt, hogy valódi intézkedéseket hoznak Európában a határokon átnyúló adóelkerülés ellen. Most pedig az EU 27 tagállamának kell megállapodnia az Egyesült Államokkal, nem pedig egy többoldalú megállapodásról lesz immár szó. És ez most visszahozza az emlékezetembe azokat a problémákat is, amelyeket az Egyesült Államok már megoldott. Természetesen az EU27-nek megállapodást kell aláírnia, nekünk is ott kell lennünk. De hogyha erőteljesen sikerül egyetértésre jutnunk, akkor utána sikerül hát meggyőző megállapodásokat kötnünk külső partnerekkel is. Egyetértek Sophie Intfeld számos kérdésével, ezeket komolyan kell vennünk. De ezzel együtt az alapvető megközelítést kell követnünk. Az Egyesült Államok azért fogadta el a fatkát, mert csak ez tud új eredményekre vezetni. Én tanulmányoztam az adóelkerülés elleni küzdelem történetét. Ez már a Nemzetek Szövetségében elkezdődött a 20-as években. Azóta küzdünk ezzel a problémával, és Európában egy tapottat sem jutottunk előbbre. Ezért szeretném Sofitól ugyanazt az érzelmi fűtöttséget látni, amit az adatvédelemmel kapcsolatban tanúsított, de az adóelkerülés témájában. Hogyha ez megtörténne, akkor talán egyet is értenénk egymással. Most pedig néhány kérdés. Szeretnék néhány kérdést feltenni. Az Egyesült Államokbeli kollégákat kérdezném. Sajnos a tudomásom szerint a FATKA áttekintési megközelítését még nem hajtották végre, és Sophie is beszélt a kölcsönösségről. Delawareben és más amerikai államokban alapvetően egy céget be lehet jegyezni úgy is, hogy annak a valódi tulajdonosa nem kerül napvilágra. Én támogatnám ezt a kölcsönösségi megközelítést, nem tudom, hogy erről mit gondol az Egyesült Államok beli partner, és szeretném a bankszövetséget is megkérdezni. Meglepődéssel hallottam, amikor azt mondták, hogy erőteljes jogi megfontolások vannak. Ugyanis az önök tagjai az azt képviselték a tagállamokban, hogy az automatikus információcsere ellen védekezni kell, sőt a bankok aktívan segítettek is az adóelkerülésben. És az önök szervezetétől nem láttam semmilyen nyilatkozatot ennek a múltnak a lezárására. Tehát kérdezném a bankszövetség képviselőit, hogy volt-e bármilyen kutatás vagy nyilatkozat az önök részéről azért, hogy az adóelkerülés aktív támogatásának múltját és jelenét tisztázzák. Az OECD-től pedig azt szeretném megkérdezni, hogy mi ez az új megközelítés az automatikus információ cserével, a kérésre adott információ átadás kudarcával kapcsolatban feladták ezt az évek óta kudarcosnak bizonyuló megközelítést? Most már nyíltan egyértelműen kimondják, hogy ez nem vezetett sehová? És hogy át kell térnünk a teljesen automatikus információ cserére? A bizottságtól pedig azt szeretném megkérdezni, hogy mik a konkrét időkeretei a harmadik országokkal folytatott tárgyalásoknak, ami, amiket terveznek. És szeretném tudni azt is, hogy mi az önök szerepe konkrétan. Támogatják azt az öt országot, amely a kísérleti projektről tárgyal? Tehát ezt a kapcsolatot még nem egészen látom át. Köszönöm. Giggle, on behalf of the ECR, I will give the floor to Köszönjük. Az ECR nevében Stojak úrnak adok szót. Chairman. Well... Köszönöm elnök úr a szót. Én nem fogok olyan érzelmi töltettel szólni, mint Intvald asszony, de ugyanakkor megértem, többségiben megjegyzéseit. És biztosíthatom önöket arról, hogy Kína hamarosan nem fog előállni a kínai fatkával. Mindenesetre nagyon köszönöm minden előadónak a gondolatait, főleg Roswald asszonynak, az önálláspontja olyas valami, amit nagyon-nagyon komolyan veszek ebben a vitában, főleg azt a két megjegyzést, ahol végül is összegezte a gondolatait, és ahol rejtve én bizonyos óvaintést tapasztaltam a jogalkotók részére. Ezt nagyra értékelem. Engedjenek meg néhány gondolatot azért. a fatka ö, jó szándékkal született, de lehet, hogy egy ö, szörnyé növi ki magát, ami aztán a határokon átnyúlva gazdasági tevékenység gátja lesz. Talán az Európai Bizottságtól valaki válaszolhatna erre a kérdésre. Én ugyanis aggódom. Értem én, hogy mi van e mögött, mi a cél, de ugyanakkor figyelembe kell vennünk azt is, hogy a gazdasági növekedés, a gazdasági tevékenység nem köthető gúzsba olyas által, amit fatkának hívnak. A második kérdésem. A fatka lehet, hogy ösztönzően hat arra, hogy nagyobb legyen a bürokrácia, ez pedig nyilván valamennyibe kerülni fog. Úgyhogy van, van ö, asszonyom, ö, tudna erről valamit mondani? Intvelt asszony aggájait teljes mértékben. Osztom, szükség van a személyes adatok védelmére. Teljes mértékben egyetértek önnel, ebben teljes mértékben ön mellett állok. Talán az Európai Bizottság képviseletében Kermod úr mondhatna valamivel többet erről. Végül pedig azt a kérdést szeretném feltenni, hogy az ECOFIN-ban mi a pénzügyminiszterek álláspontja? Megvitatták már ezt a javaslatot az ECOFIN keretein belül? Ha igen, akkor milyen álláspont alakult itt ki? Köszönöm szépen. Indi Köszönöm szépen, Strajek úr. Most meg megadom a szót Stack úrnak a videokonferenciát bekapcsolva a távolból. Kérem, reflektáljon a kollégáim által mondottakra. Stack úr, hall bennünket? Lekapcsolt? No, majd, amíg ezt megvárjuk, addig Prosz úrnak, aki szintén nincs úgy látom vonalban. Stack úr, hall bennünket? Mr. Stack? Yeah. Yeah, I would like to give you... Stack úr, önnek adnám meg a szót, hogy reflektáljon arra, amit kollégáim az imént kifejtettek. Köszönöm Elnézést. Az elmúlt egy-két percben leakadtam, de azért tudtam követni a jó kérdéseket, amelyeket feltettek. A végrehajtás, a fatka végrehajtásának sebességét illetően, ahogy mondottam, a 75 érintett állammal tárgyalunk, és az Európai Bankfederáció képviselőjével is. Szerintünk jó lenne, ha ők is együttműködnének a saját országai körében az érintett kormányokkal. Jó, hallanak, mert itt valaki a videón. Halljuk, halljuk, igen. Jó, nagyszerű. Ami pedig a sebességet illeti, a végrehajtás gyorsaságát. 2015. szeptember 15-e határidő. Addig is nagyon szorosan működünk az érintett államokkal és pénzügyi szervezetekkel, hogy hatékony módon legyen megszervezhető a végrehajtás. Másodszorban annak a kérdését is szeretném megbeszélni, hogyan lehetne a, az érintett államokat bevonni, hogy nehogy hogy a betartás szabályszerűsége megvalósuljon. Amerika, az Egyesült Államok azt mondta, hogy ha valaki be akar ruházni, befektetni szeretne az amerikai pénzügyi piacon, a mi törvényeink szerint, akkor megállapodást kell kötnie azért, hogy azokat az amerikai állampolgárokat fel tudjuk kutatni, akik pénzüket elrejtik külföldi számlákon. Ez tehát a cél, ezért fontos, hogy az, ezek az államok tárgyaljanak velünk, és ezért volna jó, hogyha meg tudnánk kötni minél nagyobb számú megállapodást. A határon, a területen kívüli hatályt illetően azt hiszem, hogy érthető, hogy az Egyesült Államok kockáztatta saját piacait a fatka révén, nem erőlteti senkire rá a jogszabályait, hanem azt mondja hogy minden államnak, hogyha továbbra is be akarnak ruházni az amerikai állampapírpiacra, kötvénypiacra, akkor meg kell segítsenek kell, hogy segítsenek bennünket abban, hogy elkerülhessük az adóelkerülést, megtaláljuk az adóelkerülőket, és a világon minden ország számára fontos lehet. Ez különösen a költségvetési megszorítások idején hogy megtaláljuk azokat, akik nem fizetik adóikat meg, hiszen ezek más embereket, az adott államok más polgárainak a nyakába teszik az adóterheket. Ezért mindenki érdekel, és mi azt mondjuk, hogy üdvözöljük Önöket a mi pénzügyi rendszerünkben, a piacunkon, és kérjük, hogy működjenek együtt velünk. A reciprocikus megállapodások alapján az adatsere különféle kamat és ö, egyéb számlajövedelmek alapján, már ezeket, ezekről jelentést kell tenni a fatka elét. Az amerikai fél belátja annak fontosságát, hogy megfelelő szintű adatcserére van szükség, a mi jogszabályunk szerint azok az adatok, amiket más tagállamok, államoktól kapunk, viszonozhatóak. Ezért egy olyan rendelkezést javasoltunk, ami megengedni az amerikai pénzügyi szervezetek számára, hogy ilyen szintű adatcserét kezdjenek. Az amerikai rendszerben ezt a kongresszusra el kell fogadtatni, de erre törekszünk, hogy ez megtörténjen. Ha ez pedig ez megtörtént, például egy delevári számlára vonatkozóan, elvárjuk majd a saját pénzügyi intézeteinktől is, hogy jelentéssel éljenek azokról a vállalatokról és személyekről, akik számlát tartanak, ott, ahogy mi, mi is megköveteljük a külföldi partnereinktől ugyanezen információk leadását az amerikai állampolgárok vagy cégek számára vonatkozóan. Köszönjük szépen, és most Prosz úrnak adnám meg a szót az OECD-től. Prosz úr, vonalban van? Azt hiszem elveszett a kapcsolat tehát akkor Kermod úrnak adok szót, és hogyha Prosz úr később visszatér, akkor majd még megkapja a szót. Tehát Kermod úr a szó. Köszönöm, elnök úr. Gyorsan végigfutnék azon, amit kérdésként értelmeztem, akár közvetve, akár közvetlenül. Először talán reagálnék arra, hogy a rendszerek kompatibilitása hogyan alakul, hiszen az egyik első kérdés erre irányult. Azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos mozzanat, és mivel a világon különféle adórendszerek léteznek, meglehetősen nagy figyelmet kell erre fordítani. Például az Egyesült Államokban másfajta adatokra lesz szükség, mint amit a tagállamok megkövetelnek. Tehát alapvetően nem állampolgárság, hanem lakóhely alapján kell majd az információkat elküldeni. Az úgynevezett TIN, tehát az adófizetők azonosítója is felmerült, a bizottság jelenleg is dolgozik ezen. Talán tudják is, hogy tavaly évvégén a bizottság elfogadott egy adóelkerülés ellenes cselekvési tervet, és ezzel párhuzamosan elindítottuk a TIN a világhálón kezdeményezést, ami az adófizetők azonosító számait vinné fel a webre. Ezt azóta után követtük, és ez alapjául szolgálhat az automatikus információcserének. A számviteli irányelv lehetséges módosítása szintén felmerült. Barnier biztos úr jelezte, hogy ezt fontos kérdésnek tartja, és az Európai Tanács következtetéseinek fényében, amelyeket múlt héten fogadtak el, ezt is meg fogja vizsgálni. Tehát ezen a területen gyorsan előre tudunk majd haladni. Az egyik konkrétabb kérdés arra vonatkozott, hogy milyen időkeretek között fog megvalósulni ez a javaslat. Az adminisztratív együttműködési irányelv módosítása hamarosan várható, és ezzel kapcsolatban a következő hetekben fogunk egy javaslatot benyújtani. Most már csak arra van szükség, hogy ezt a lehető leghamarabb megvalósítsuk, ez valószínűleg júniusban még megtörténik. A számviteli kérdés pedig ugyanolyan sürgős sem fogjuk kezelni. Az adatvédelem is felmerült általánosabb értelemben, az egyik első hozzászóló vetette fel. Ez is meglehetősen nagy beszédtémát szolgáltatott, és az évek során több fejlemény is történt ezzel kapcsolatban. De erre majd akkor térnék inkább vissza, amikor Intfelt asszony konkrétabb kérdéseire is reagálok. Elhangzott egy megjegyzés arról, hogy mik a kockázatai a két oldalú megállapodásoknak, és az, hogy így különbségek állhatnak fenn. Az Európai Unióban semmiképpen nem szeretnénk, ha ez következne be. És pontosan ez az oka annak, hogy most azt javasoltuk, hogy nagyon gyorsan módosítsuk a kölcsönös segítségnyújtási irányelvet. Pontosan azért, hogy az EU-nak legyen egy ezzel kapcsolatos kerete, és hogy ne burjánozzanak el az unión belüli megállapodások, ahogy a kölcsönös segítségnyújtás keretében a tagállamok próbálnak a legkedvezőbb helyzetbe kerülni hiszen ez azonnal előáll, amint egy tagállam jobb bánásmódot ad egy harmadik országnak, mint egy másik tagállamnak. Felmerült továbbá az a kérdés, hogy nem lenne-e jobb kifelé tekinteni inkább, és nem csak egy EU-USA vagy egy országgal kötött uniós megállapodást figyelembe venni. Természetesen fontos, hogy az EU gazdasági és politikai súlyának megfelelő megállapodásokat kössön, és Svájccal is van például ilyen megállapodásunk a megtakarítások területén, de ez nem fedi le az automatikus információcserét. Úgy vélem, hogy mindenképpen pozitív fejlemény, és erre is később vissza fogok majd térni, ugyanis amikor a fatkát elfogadták, akkor ezt nem információcsere fórumnak szánták. Ez egy olyan amerikai rendelkezés vezette be, ami azt kívánta volna elérni, hogy az amerikai adófizetők befizessék az adóikat. A bizottságnak ezzel nem volt semmilyen problémája, ezt támogatni tudtuk, és azt sem kifogásoljuk, hogy az adóhatóságok segítsék egymást. De azokon a tárgyalásokon, amelyeken a bizottság is részt vett az amerikai felekkel együtt, és ahol képviseltették magukat a tagállamok, valamint a bankágazat is, mindvégig az volt a célunk, hogy egy egyértelmű mandátuma legyen az Európai Uniónak, és hogy gondoskodjunk arról, hogy azok az intézkedések, amelyeket elfogadnak, olyan információcserét hoznak létre az adóhatóságok között, ami azokon az elveken alapul, amelyek szerintünk helyén valóak az információcsere esetében. Itt együttműködő jogrendszerekről van szó, és azt is szerettük volna, hogyha a kettős adóztatást elkerülő irányelvekbe az adatvédelmi szempontokat is beépítenénk. És nyugtalanított minket az, hogy az eredeti FATKA modell, és az, ami kettes modell néven még mindig létezik, nem fog kellő együttműködést biztosítani az egyes jogrendszerek számára, és nem fogja megteremteni a közöttük szükséges bizalmat. A pénzügyi intézmények továbbá az adatok védelme is nagyon fontos volt számunkra. A kölcsönösség a megtakarítási irányelv keretében azt jelenti, hogy nekünk is meg kell adnunk a polgároknak azt, amit ők adnak nekünk. És rövid idővel ezelőtt a kollégám is elmondta, hogy mi azt várjuk, hogy itt egy globális szabvány jöjjön létre, ami egy kölcsönösségi kapcsolaton alapul. Ez mindkét fél érdekében is állna. Most pedig Intvet asszony kérdésére térnék rá, az átláthatóságra, különös tekintettel a dokumentumokhoz való hozzáférésre. Ma nem mondhatok erre formális választ, hiszen ez a, tanár, a bizottság főtitkárának az asztala, de semmiképpen nem kívántuk elrejteni azt, amit elvégeztünk. Az Egyesült Államokkal és bizonyos tagállamokkal, sőt egyes szakaszban valamennyi tagállammal folytatott tárgyalásokon azt próbáltuk elérni, hogy az, amit az imént elmondtam, az megvalósuljon. Megvizsgáltuk az adatvédelmi kérdést is, és egyértelmű volt számunkra, hogy milyen problémák merülhettek fel adatvédelmi szempontból. Tanácsokat adtunk valamennyi tagállamnak azokról a korlátozásokról, amelyeket alkalmazniuk kell. Például világosan elmondtuk, hogy nemzeti jogalapra van szükség ahhoz, hogy az adatokat össze lehessen gyűjteni és fel lehessen dolgozni. Továbbá arányosan lehetett csak információkat gyűjteni. A jogorvoslat és a hozzáférés, valamint a láncolat másik végén az adatok megfelelő felügyeletét is hangsúlyoztuk. Mindezeket be kellett építeni a kettős adóztatás elkerülését szolgáló szabványosított irányelvekbe a partnerek között. Vigasztalja önt az a tény, hogy a kérésre adott információk esetében ez már bekerült a kettős adóztatási irányelvekbe az egyes jogrendszerek között. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy szükség van-e egy EU-USA megállapodásra, azt hiszem, hogy ezt a kérdést már megválaszoltam. Hosszú távon érdekes lehet ez a lehetőség, de én azt mondanám, hogy félszemünket azon kell tartanunk, amit az amerikai fél maga is elmondott, vagyis hogy ők elkötelezettek a további vita mellett, mind az OECD globális kontextusában, mind pedig, ahol ez helyén való, ott az Európai Unióval így alakítunk ki jobb ö, általános sztenderdeket. Tehát ez egy előrelépési lehetőség lehet. De amint bizonyára önök is tudatában vannak, az unión belül is sok éve küzdünk már azzal a problémával, hogy nincs egy közös megközelítésünk a teljes automatikus információcserét illetően. A tagállamok közötti megállapodás nélkül nagyon nehéz a külvilág felé egy teljes automatikus információcsere megoldást kínálni és ahogy említettem, a dolgok most már meglehetősen gyorsan haladnak, és bátorít bennünket az, hogy a tagállamok elkötelezettek az automatikus információcsere mellett, és így sokkal erőteljesebb lehetne a mi véleményünk is. Gigod úr tett fel egy kérdést az időkeretekre vonatkozóan. Azt hiszem, hogy erre válaszolhatok nyugodtan. Nagyon rövidek az időkeretek. A harmadik országokkal folytatott tárgyalások a megtakarítási megállapodás fényében attól függnek majd, hogy hogyan reagálnak ezek az országok. Jelen pillanatban annyit tudok elmondani, hogy minden hatóságnak leveleket küldtünk, már megvoltak az első kapcsolatfelvételek, és a bizottság részéről a lehető leggyorsabb megoldásokat fogjuk sürgetni. Még nincsen határozott céldátum, de a lehető leggyorsabban kell előre haladnunk. Támogatjuk a G5-öt, és mit jelent ez? Támogatjuk őket elvben, de szeretnénk olyan kereteket helyezni köréjük, hogy ez egy EU-s szintű megbeszélés legyen. És ezzel kapcsolatban egy irányelv tervezetet fogunk benyújtani, ami kiegészíti majd a kölcsönös segítségnyújtási irányelvet. Mi ezt nem szeretnénk versenyként látni, és nem is szeretnénk, hogyha azzá alakulna. Az öt tagállam egy szándéknyilatkozatot adott ki abban az irányban, hogy tovább haladnának az automatikus információcsere útján, és azt EU-s politikával tennénk. Megbeszéltük ezt az öt tagállammal és a 27 tagállam egészével is, és remélhetőleg a következő időszakban, a következő hónapokban, és remélhetőleg még az év vége előtt meg tudjuk azt vizsgálni, hogy hogyan működhet ez a gyakorlatban de azt hiszem, hogy az általunk javasolt irányelv tervezete lehet ezt keretbe foglalni. Végül pedig az a felvetés, hogy egy szörnyetegi válik-e a fatka. Nagyon remélem, hogy nem. Őszintén remélem, hogy ez nem így lesz. Azt gondolom, hogy ha okosan tervezik meg és hajtják végre, akkor nem fog problémákat okozni. De mindig tudatában kell lennünk annak, hogy ahogy a rendszereket használják, az a befolyásukat is meghatározza. A tapasztalatunk már a megtakarítási rendszerben is megvan, jó és rossz tapasztalatokat is szereztünk. És úgy gondolom, hogy ez hozzásegít minket ahhoz, hogy kifejlesszük ezt a rendszert. Végül pedig az adatvédelmi kérdés, azt hiszem ezek közül néhányra már válaszoltam. Az adatvédelem továbbra is olyan téma, amit kiemelten fontosan kezelünk. Figyeljük a tagállamokban kialakult helyzetet. De ez még csak a kezdete, nem pedig a vége egy folyamatnak. Tisztában vagyunk azzal, milyen nehéz volt a tagállamoknak a megtakarítás irányelvet a maga idejében végrehajtani, és továbbra is fontos, hogy a megtakarítás irányelvet és a módosító javaslatot a lehető leghamarabb elfogadják, és bezárjuk ezzel a fennálló joghézagokat. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük, Kermod úr. Most visszaadom a szót Prosz úrnak az OECD-től. Kezdünk kifutni az időből. Bánná, hogyha inkább a végén adnék neki szót? Rendben, csak egy dolgot szeretnék mondani. A bizottság nem válaszolt arra a kérdésre, hogy mi a helyzet nem az, e, az amerikai állampolgárokkal, hanem a kettős állampolgárokkal vagy az uniós polgárokkal, akikre ez hatással van. Ki fogja megvédeni jogaikat? Kihez fordulhatnak ők? Ezt szeretném a bizottságtól megkérdezni. Kíván válaszolni a bizottság? Elnök úr, azt hiszem erre a kérdésre az a válasz, hogy egy olyan helyzetben, ahol kétoldalú megállapodás van, amit egy uniós hatóság, illetve az Egyesült Államok kötött egymással, ott az adott tagállam hatóságai és kormánya védik meg azt a polgát. És most visszatérnék arra, amit már korábban is próbáltam elmagyarázni. Az eredeti, a kettes modell szerinti fatkában nem lett volna határ a pénzintézet, illetve az amerikai adóhatóság között. Ehhez képest egy olyan rendszer van, ami szerződéseken alapul. I mean, we cannot make... Elnézést kérek, Szofi, ezt nem alakíthatjuk bilaterális vitává. Most Prusz úrnak adnék szót az OECD részéről. Kezdünk kifutni az időből, tehát megkérném a hozzászólót, hogyha maximum három percben korlátozná hozzászólását. Prusz úr. Mr. Prusz, can you listen to us? Prusz úr, hall minket? follow the discussion in the last 15 minutes because of technical reasons. Uh, műszaki problémák miatt az elmúlt 15 percben nem tudtam követni a vitát. Azt hiszem, egy kérdés vonatkozott az OSCD-re, nevezetesen, hogy feladná-e az információs cserés kérését. Azt hiszem, hogy már volt valaki, aki válaszolt erre, Mike Nuris úr már pontosan elmondta, hogy fontos az automatikus információcsere, és tényleg tovább kell ezt vinni az OECD-n belül is, nem az egyetlen módja ez annak, hogy az adóhatóságok együttműködjenek, vagy foglalkozzanak az offshore adóelkerüléssel. Lehet spontán információt rendelkezésre bocsátani, kérésre, tehát tárgyalniuk kell egymással, egy teljes csomagként kell ezt kezelni, és ha megoldást akarunk, akkor az automatikus információ kontextusában nyilván nyomonkövetés is van, további kérésre, nem föltétlenül csak az automatikus csere megoldás. Itt nem arról van szó, hogy vagy-vagy, holisztikus, átfogó megközelítésre van szükség, kérésre is szolgáltathatnak információt, és nem szabad elfeledkezni arról, hogy 120 országunk van, 600 ajánlást fogalmaztunk meg, amelyet világszerte követnek az országok, olyanok is, amelyek általában kapcsolatban vannak adóparadicsomokkal, és egyértelmű a G20-ak felé a visszajelzés. Úgyhogy az információval, az információ kéréssel, illetve az automatikus információcserével kapcsolatban ennyit szerettem volna elmondani illetve hogy megy majd az automatikus szabványinformáció csere, a G20-ak nyilatkozatára utalnék áprilistól, áprilisból, ahol is egyértelműen azt mondják, hogy ez kell, hogy a norma legyen, és a jogalkotóinkat arra kérik, hogy mozduljanak el az automatikus információcsere fele megfelelő módon a szerződés, szerződésben megjelölt felekkel együtt. Aztán van a kívánságra szolgáltatott információ, a G20-ak kérésére ez át szervezésre került, és persze az OSCD is megtette a megfelelő lépéseket az EU kérésére. Ennyit tudtam elmondani, és elnézést kérek, hogy a többi kérés, kérdést nem hallottam, mert nem volt jó a kapcsolat. Köszönöm szépen, most Louis úr a szó parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. A lelkesedés a többi információcsere formával kapcsolatban nem úgy értelmezendő, hogy automatikus ez az egész. Mindenki számára egyenlő esélyt kell megteremteni, illetve hogy mindent lefedjünk, minden jövedelmet, minden adófizetőt. Nos, az Egyesült Államokban részletes eljárás áll rendelkezésre, Azt hiszem fontos hangsúlyozni azt, hogy a megállapodás akárhogyan is alakuljon, nagyon fontos, hogy részletes eljárásokat dolgozunk ki. Nyilván ennek megvan a költségvonzata, és ezt valakinek viselni kell, de a negyedik pénzmosási irányelv átdolgozása ezért fontos. Nagyon fontos ez a jogi személyek, vállalatok szempontjából, hogy bejegyezhetők legyenek ezek a cégek, és így olcsóban követhető a pénzmosás. Persze komoly érvek szólnak amellett, hogy a fatkához hasonló megfeleléseket is szorgalmazzuk. Nos, ami a jogalkotás illeti a joghatóságokat, rendkívül fontos az ő bevonásuk is, és folyik is az ez irányú munka az EU-ban, illetve a tagállamokban is. Pontosan azért, hogy azonosítsák az adóparadicsomokat, és hát ne csak büntetéssel próbálják őket rávenni arra, hogy megfelelően járjanak el. Röviden az adatvédelmi kérdésekről, ezek rendkívül komolyak természetesen, és alapvető emberi jogokat is érintenek. Az egy dolog, hogyha azt mondjuk, hogy nem a nulláról indulunk, amikor egy-két ilyen kérdéssel foglalkozunk, hiszen voltak már kérésre, spontán ö, módon ö, ö, rendelkezésre bocsátott ö, a információk is. Ö, Finnországgal volt például, ö, volt egy ilyen bilaterális ö, megállapodás. Ö, utalnék itt most a megtakarításokra vonatkozó irányelvre és az északi megállapodásra is. Ö, vannak bizonyos eljárások, eh, jogi védelmet biztosítóak az alapvető emberi jogok vonatkozásában. A következő lépés persze az, hogy a rendszer szintű védelem is ezekből automatikusan fakadjon, és persze a harmadik országok számára a megfelelő definíció, akik beszeretnének lépni ebbe a megállapodásba, rendkívül fontosak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Végül megadom azt az rossz válaszasszonynak. Thank you. Köszönöm. Először is néhány rövid megjegyzés az adó elkerülése, kapcsolatos kérdések reflektálva. Nagyon nagy, hatalmas eltérések vannak államok között az adó jogszabályok azok végrehajtása tekintetében, és nagy a divergencia a pénzügyi intézetek adótervezésének gyakorlata között is. Azonban hangsúlyozni kell, hogy továbbra is az egyén vagy a vállalat vezetője felelős azért, hogy betartsa az adótörvényeket. A kormányok a helyi határokat meghúzzák, a felügyeleti hatóságok kell, hogy végrehajtsák ezeket, és azok a bankok, amelyek nem tartják be a törvényeket, a helyi törvényeket, vagy az EU törvényeket, elveszhetik jogosítványukat. Úgyhogy összezárva nem az IBF szerepe az, hogy újjal mutogasson, vagy, fel, vagy felügyeleti hatós, hatóságként járjon el tagjaival szemben más szervezet a miénk. Ami a költségeket és a projekteket illeti, szerintem Személyes tapasztalataim alapján minden banknak vannak nagy projektjei sok konzultáns bekapcsolásával, és mindig a számítás technikai oldal viszi el a legtöbb pénzt, forrást. Új rendszerek felépítéséhez legalább 6 hónap kell. Ezért mondjuk azt, hogy a nyár közepi határidőt, hát meglátjuk, hogy alakul, nem sok idő maradt, az európai bankok szempontjából ez a valóság. A rendszerek nem azért épp arra épültek, hogy amerikai ö, tulajdonosokat keressenek, úgyhogy nem ez a fő céljuk. A jövőbeli megfelelés is cél. Nem csak most kell megfelelnünk, hanem a fatka megfelelést a következő években is monitoringozni kell és azon ígéreteket be kell tartanunk, amelyeket a fatka alárásával vállalunk. És érintettük az EU módszertanát is, hogy egységes megoldást vezetnek be Európában. Az IBF a kezetektől fogva ezt a megoldást támogatta. Egy átfogó közös megoldás az összes Európai Unió tagállamra vonatkozóan lett volna a megoldás. Ezt ok, bizonyos fogva elutasították, és attól tartunk, hogy a különféle széttartó megoldások a pénzügyi intézetek között Európában egyenlőtlen szabályokat és játékfeltételeket teremtenek, és globális szinten is. Ez nem érdekes sem a pénzügyi intézeteknek, sem az ügyfeleiknek. Köszönöm. Wörthval asszony. Most pedig a jelentéstevő asszonynak adom meg a szót, hogy levonja a végkövetkeztetéseket. Köszönöm, rövid leszek. Elnézést, hogy egy kicsit késtem, de van Rampuy és Barózó urak éppen az adóelkerülésről tartottak vitát, és a múlt heti tanácsüléssel kapcsolatos csalódottságomat akartam kifejezni ott. A határon átnyúló vitát, illetően a FATKA végrehajtásában ez csak az első meghallgatás ebben a szakbizottságban. Bizonyja lesz még időnk tovább vinni ezt az eszmecserét. A FATKA szerintem mindenképpen fontos eszköz, azért is, mert katalizátorként felhevítette a vitát, nemzetközi vitát az OECD és a G20-ak szintjén is az adatsere vonatkozásában. A legfrissebb EU tagállamok közötti megbeszélés az adóparadicsomokkal vonatkozó irányelv blokkolásával járt. Sophie Intetetfeld hozzászólását hallgatva mondhatom, hogy az Európai Uniós állam és kormányfők gyorsabban reagálnak a politikai hatásait, illetően az adócsalásoknak. Riasztó az, hogy mekkora ö, pénzek tűnnek le az adóhézagokban, a kiskapukon. De azért ö, legyünk pozitívak abban, vagy hogy érdekeljük a, a végrehajtásban elakadt egyes témadossziék előmozdulását. az offshore számlákban eltűnő pénzek megfelelő lenni fellépés, jelenségek lenni fellépés helyes cél. Azonban itt is, ahogy máshol is a részletekben rejlik az igazi kihívás, és ezeket kell tovább vizsgálnunk. Az amerikai és párizsi vendégeinket hallgatva, egyrészt köszönöm, hogy részt vettek a vitában, és reflektáltak az európai parlamenti képviselők által feltett kérdésekre, amelyek mögött az európai közvélemény is áll. Az öt nagy tagállam válasza volt az első európai szinten, és Semeta a biztos reagálása a levelében nagyon pozitív volt. Azt mondta, hogy támogatja azokat az erőfeszítések, amelyek felgyorsítják és kibővítik az automatikus adatcsere körét és hatáját. Ezzel egyet tudunk érteni, ám a reciprocitás kérdésével is foglalkoznunk kell, ez ma is érezhető volt. Az átláthatóság, az adatvédelem és az európai alapjogok, a diszkrimináció mentesség, az egyenlő elbánás elveit és gyakorlatát meg kell védenünk, ebben nem engedhetünk. A meghallgatásban nem kaptunk választ minden kérdésre, ám legalább elindult a vita és az eszmecsere amely tovább folyik majd a következő hónapokban is. Ezért szeretném megköszönni mindenkinek a hozzászólását és részvételét, tengeren túli barátaink magyarázatait is, meg a bizottság magyarázatait amíg nyitva álló kérdésekre, amelyek ma felvetődtek, de bizony ezek vitája tovább folyik majd a jövőben is. Köszönöm szépen, asszony, és köszönöm minden résztvevő hozzászólását. és ezzel zárjuk a naprendi pont tárgyalását, és folytatjuk a következő naprendi pontunkkal a módosítók tárgyalása, Berez asszony jelentésére vonatkozóan, a befektetési termékekre vonatkozó dokumentum információk témájában. Berez asszonynak adom meg a szót. Ö egy ügyrendi kérdésem van. Bejelentették, hogy a termékdokumentációk az mind a két szabályozói körben való tárgyalása egyszerre folyik majd. Így történik? Az én napi rendepont utánam jön. Egyszerre tárgyalják majd? Csak Stolosan úr kér szót, de aztán ő meg elment. Úgyhogy elnézést, Beres asszonyt meg kell fékeznem, azért kérdezem. Minden alkalommal, amikor elkezdjük az ő dossziéját, akkor mindig az enyémet hátra teszik. Um, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr, a szót. Most, hogy a fakta ügynökök elmentek, rátérhetünk erre a napi rendi pontra. Köszönöm, akik a napi rendet összeállították, és most a PRIPS-el foglalkozunk, és nem a másik témával, még akkor is, hogyha egymással összefüggésben vannak egymással, és még akkor is, hogyha Werner Rangen kollega ezt nem így gondolja, együtt kell előrelépnünk. Megrakadnám a lehetőséget, hozzászólása kapcsán, hogy elmondjam, hogy a PRIPS oldaláról én úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy mi Franciaországban elfogadtuk ezt a két témát, a PRIPS gyorsabban halad előre. Mert most már megvan a fele a kompromisszumoknak. Elnök úr, ilyen feltételek között egyszerűen nem lehet beszélni. Na jó. Nem önnel szemben mondtam ezt, hanem hogy micsoda ricsaj volt itt a teremben. Tehát szinte megegyeztünk a kompromisszumok felében, és mostantól kezdve úgy gondolom, hogy az árnyék jelentős készítőkkel együtt, akik nagyjából jelen is vannak itt, előre léphetünk, függetlenül attól, hogy mi történik a másik témában. De ez azt jelenti, hogy azon megállapodások, amelyeket a PRIPSZEN belül meg tudunk kötni, gyakorlatilag jogszabályok lesznek, és abban a témában, amelyről a későbbiekben döntünk. Nos, ami a módosító indítványokat illeti, amelyeket a plenárison kell megtárgyalnunk, az elnök asszony úgy gondolta, hogy az előzetes észmecsere során nem volt elég idő arra, hogy minden kollega hozzászólhasson és elmondhassa véleményét. Úgyhogy én örülök, hogy nem kell újra bevezetnem az egész vitát, amelyet már lefolytattunk az előző eszmecsere során, április 24-én, hanem inkább csak visszatérhetek egy-két olyan felvetésre, amelyet a szakbizottság tagjai fogalmaztak meg ezen eszmecserek során. Nos, akkor is Pittikainen asszony, aki uh, árnyékjelentés készítője a néppártnak, és így cinkostársam, azt kérte, hogy legyen koherencia Aggódott ugyanis, hogy összehasonlíthatóak e- lesznek -e ezek a dokumentumok. Ami a koherenciát illeti, úgy gondolom, felvetette annak a lehetőségét, hogy legyen egy átdolgozási klauza, tettünk olyan javaslatokat, hogy bizonyos aspektusok vonatkozásában felhatalmazáson alapuló jogi aktusok legyenek, és hogy ki lehessen terjeszteni a hatályt, még mielőtt az áldolgozásra sor kerülne. Mert azt javasoltam önöknek, és most már a kollégák nagyjából egyet is értenek ezzel, többségben kétféleképpen lehet ezt tenni. Vagy azt mondjuk, hogy azonnal beírjuk ezt a szövegbe, és aztán utána, ami majd a PRIPS formába öltését illeti, Nos, a dokumentum majd a második szinten történik, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok segítségével, vagy másképp, majd ezt megvitatjuk. Vagy pedig lesz egy átdolgozási klauza. Nyilván mi úgy gondoljuk, hogy az ambiciózusabb megoldást kell vált, vált, választani, kiterjeszteni a hatályt, amennyire csak lehet. Aztán Pittikánen asszony aggódott amiatt is, hogy hogyha mellékletbe teszünk egy dokumentumot arról, hogy uh, milyen felelősségi körökről van szó a forgalmazó és az egyebek vonatkozásában, itt nem lehet világos a helyzet. De két különböző dokumentumról van szó. Az egyik a fő dokumentum, a másik pedig a melléklet, amely olyan információkról szól, amelyet vagy a vég forgalmazónak, vagy a közvetítőnek kell szolgáltatnia saját jövedelméről, vagy költségeiről adóügyi szempontból a forgalmazott termékek vonatkozásában. Tehát két külön dokumentumról van szó, úgyhogy nem hiszem, hogy felvetődne a felelősség kérdése. Ami pedig a szöveggel való kapcsolatát illeti, csak tisztázandó a helyzet, ugyanis az elhangzott javaslat a következő. A prospektus elképzelést egybe vegyük be a szövegbe, illetve ennek rövidített változatát bocsássuk rendelkezése minden érintetnek, A részletes elemzés a prospektust használók számára rendkívül fontos, illetve tájékoztatás céljával is a fogyasztók számára, akkor az útmutató világosabb lesz, egyszerűbb, stb. stb. Marad még egy probléma megoldatlan, de még ugye erről nem vitatkoztunk az árnyék jelentős készítőkkel, a megfogalmazások közelítőse. Betikánen asszony a Pripsben azt a terminológiát javasolta, ami a Jusitban is volt. Hát pedagógiai szempontból jobbnak tartom az ilyen jellegű megközelítést, amit a bizottság is javasolt a kitben, úgyhogy a Pripsben én inkább amellett maradnék. Sharon Bowes, elnök asszonyunk, érdeklődött a hatály iránt. Azt hiszem, hogy itt is vannak területek, ahol előrelépés történt, és az az elképzelés, hogy a lehető legszélesebb körű hatályt ö, biztosítsunk a kidnek, nyilván megint csak attól függ, hogy milyen termékről van szó. Többször is beszéltünk a biztossal, aki tökéletesen érti az általunk javasolt megközelítést. Ez nem csupán azzal a célral született, hogy a termék előállítójának könnyítsük meg az életét az elláti termékek vonatkozásában, hanem a beruházót is tájékoztatni kívánja, aki mondjuk olyan betétes, mint bárki más hogyha például ilyen lakossági termékről van szó, és ennek szellemében kérdeztem meg a ö, takarékszámlák kérdéséről is. Nos, a biztos szeretné, hogyha aktualitásként kezelnénk mindezt, mert ez olyan téma, amelyel a javaslatokban is foglalkozhatnánk az alapszámlához való hozzáférés vonatkozásában. Nos, egyszerűen csak azt szeretném tudni, hogy milyen irányban kíván itt haladni. Tekintettel a határidőkre, a javaslat ö, állapotára, úgy gondolja, hogy már most kellene inkább ebbe a javaslatba ezt bevenni. Úgyhogy ez az az álláspont, amit én megvédenék, és remélem, hogy az árnyék jelentés készítők és a szakbizottság is támogat ebben. Sharon Bowles hangsúlyozta azt is, hogy a KID összeviszonyítási dokumentum, ami a kompromisszumos módosítókat illeti, szeretném, hogyha megtartanánk a két referenciát, tehát informatikai és információforrás jellegű, illetve összehasonlítási, viszonyítási dokumentum. És hogy kövessük végig a logikámat, ahelyett, hogy pénzügyi oktatásról beszélnénk ilyen teljesen absztrakt módon, ahogyan ezt a középiskolában teszik, vagy nem is tudom még hol, a fogyasztók tájékoztatása olvasható módon történne ezen dokumentum segítségével, még olyan egyszerű termékek esetében is, mint a kötvények, a takarékszámlák, részvények. A jóváhagyási feltételek vonatkozásában Sharon Bowles azt javasolta, hogy közvéleménykutatás formájában tegyük. Mi is pontosan erre gondoltunk. Szent Eagle, aki eltűnt, aggódott, amiatt, hogy milyen feltételekkel vehetjük be a ö, ö, nyugdíj előtakarékossági termékeket ebbe. Ö, nos, most készül a megoldás a megállapodás formájában, hogy az önkéntes pénztárakat vegyük bele ebbe. Ezt szeretnénk mi is. Ezen kívül hangsúlyozta azt is, hogy egy betét bizony kockázatokkal jár, mert ugye a ciprusi eh, példa ezt nagyon jól illusztrálja, úgyhogy ezért is fontos az, hogy eh, bizonyos feltételek mellett a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy van-e garancia, avagy nincs a befektetés mellett, amely mellett leteszi a voksot. Said Kemal azt mondta nekünk, hogy az emberek nem olvassák el a dokumentumokat, de ugyanakkor akarják, hogy kapjanak, ilyen dokumentumokat. Azt hiszem, hogy ezt a véleményét osztjuk jogalkotóként, vagy fogyasz, fogyasztóként, vagy befektetőként is, és hogy fokozatosan kell ö, kiterjeszteni a határt. Azzal kapcsolatban azt hiszem egyetértünk ezen irányelv vonatkozásában. Thomas Hendel a Werner Langen féle szöveghez való kapcsolódását kérdőjelezte meg, osztom az aggáját. Van egy dolog, ami mindenkit aggaszt talán, de a, a árnyék jelentés készítők, vagy az előadók ülésén ezzel még nem foglalkoztunk, nevezetesen, hogy a bizottsági javaslatnak megfelelően tartjuk-e meg valakinek a felelősségét a fordított költségterhek vonatkozásában, vagy pedig a nyugdíj takarékossági termékekkel mi lesz. Nos, elnök úr, ezekről volt szó a legutóbbi eszmecserén, és természetesen, ha bármi más kérdés felvetődik, szívesen válaszolok rá. Köszönöm szépen, Berez asszony. Mrs. Pitkanen. Most az árnyék előadónak Pitikanen asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm az előadónak is a jó együttműködést, megkönnyítette az életemet. Nem annyira a tárgyalások folyamatában, de abban, hogy itt legalább megtehetem a megjegyzéseimet, hiszen amint arra hivatkozott is, van néhány dolog, amiben nem értünk egyet és azt is most nagyon korrektül felsorolta, hogy merre tudunk innen tovább haladni. Ami a felelősség kérdését illeti, ezt még a kompromisszumok keretében nem vitattuk meg. A felelősség a kiskereskedők és a gyártók esetében nagyon jól megjelenik a kompromisszumokban, tehát megkülönböztetjük a felelősséget a gyártó esetében, illetve a kiskereskedő felelősségét, ez a mellékletben szerepel. És ezzel összhangban, amikor a prospektusra hivatkozunk, elvi szinten egyetértünk abban, hogy nem szabad semmit kétszer elmondani. És egy kicsit többet kell még foglalkoznunk ennek a kérdésnek némelyik pontjával. A fontosabb kérdés pedig, amit meg kell említenem, és ahol eltér a véleményünk, az a hatály kiterjesztése. Volt néhány nagyon felvilágosult vitánk arról, hogy az államadóságot be kell -e ide vonni, vagy sem, illetve hogy a nyugdíjalapok ide tartozzanak-e. A néppárti frakció részéről mi nem szeretnénk abba az irányba elindulni, hogy kiterjesztjük a hatályt. Azt még meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudunk erre tovább haladni. Aztán volt még néhány apróbb kérdés, például a termékek esetében a beavatkozás, figyelmeztető címkék az összetett termékek esetében, és a kockázattal kapcsolatban általánosan az az álláspontunk, amint azt ön is tudja, hogy a fogyasztónak joga van megválasztani a kockázatot, és ez a fogyasztóknak kedvez. Fontos, hogy a kulcsfontosságú információk megfelelően fel legyenek tüntetve, és hogy eléggé egyértelműek legyenek. Így dönthetik el a fogyasztók, hogy vállalják-e a kockázatot, vagy sem. Ezért szeretünk volna mi már most is korlátozásokat bevezetni a kiskereskedelmi termékek csomagolására vonatkozóan. Néhány alapvető iránymutatás vagy szabály hasznos lehetne, és ennek is összhangban kell lennie a MIFID irányelvvel. Ezek lennének a legfontosabb pontok a magunk részéről, és folytatjuk továbbra is az álláspontok egyeztetését. Meglátjuk, hogy hogyan tudunk azokban a kérdésekben előrelépni, ahol még eltér a nézőpontunk. Köszönjük szépen, Pitikainen asszony. Az Alda nevében nem látok itt egyetlen képviselőt sem, tehát Gigol úrnak adok szót a zöldek nevében. Én szívesen meghallgatnám eh, Van Langnest, eh, és utána szólnék hozzá. Ugyanis én már elmondtam a véleményemet erről, és hogyha ez az utánkövetése annak, amit eh, korábban megbeszéltünk, akkor nekem az volt az a benyomásom, hogy itt most azok mondhatják el a véleményüket, akikre múltkor nem került sor. De ahogy látom, nem tenk túl az érdeklődés a teremben, tehát jó lenne meghallgatni a francia kolléganő hozzászólását, hiszen ez mindig érdekes. Köszönjük, Igor úr! Mivel az ICR-től és a GUI-től sincs itt senki, lehet úrnak adnék szót. Köszönöm, elnök úr! Néhány alapvetést tennék e második eszmecsere kapcsán a PRIPS tárgyában. Úgy gondolom, hogy az a kompromisszum, kompromisszumos módosító, amit én a alkalmazási kör kiterjesztéséről szól, túl messzire megy. Rendkívül bonyolult a végrehajtás, és ilyen értelemben a szabályozáson kívül kell maradjanak területek. Két példát említenék. Egyrészt a, a takarékszövetkezetek esetében, az egyszerű takarékszövetkezetek esetében nem látom szükségességét annak, hogy egy KID-t állítsanak föl. A második termékkör, persze lehet erről vitázni, de szerintem megnevezhető a részvények és a részvénypiacok. Ugye szerintem ezek rendkívül a működő piacok. Tehát ugyanakkor a tőkepiacok tekintetében nagyon fontosak, és az európai gazdaság finanszírozását is segítik. Ezért kell nagyon körültekintően elgondolkoznunk afelől, hogy vajon e területen szeretnénk-e tovább bürokratizálni, vagy inkább az legyen a cél, hogy a középvállalatok hozzáférését a tőkepiacokhoz erősítsük. Azt kérem, hogy észszerű megoldás szülessen, az alkalmazási körében, amely gyakorlati szempontból is, és arányosság szempontjából is, kifelő is vállalható. És az is fontos számomra, hogy úgy gondolom, a, nem szabad túl szabályoznunk a, a felnőttként viselkedő és felnőttnek tekintett felhasználót a fogyasztót, hanem hagyjuk, hogy a befektetési döntéseit meghozza, különösen olyan transzakciók végrehajtásáról van szó, amelyet az ügyfél tanács nélkül, tanácsadó bekapcsolása nélkül akar elvégeztetni. Ugyanakkor a befektetési politika a PRIB szabályozásban szerintem választandó. El, meg, el kell határoznom, mi a döntés lényege. Egy termékszabályozás, vagy az ügyfélnek adandó információ javítása. Szerintem az utóbbi a cél a PRIV szabályozásnál, az, hogy egy termékszabályozás úgy érjünk el, hogy az, a termékinformáció Európa szerte megszatazott szabályait egységesítjük, nem a megfelelő út. Egyikkel nem lehet a másikat elérni. A felelősséget illetően a terméket előállítók és kínálók felelősséget illetően feltétlenül világosságra van szükség. Nem szabad kettős vagy összemosott felelősséget megengednünk. A fogyasztó számára is világos kell legyen, kihez forduljon, ki a felelős azért a termékért, amelyet megvásárol. Ami pedig az anyagi felelősség kérdését illeti, a saját módosítóim szerintem konzisztenciára viszik a témát, és a prospektusok rendszerére vonatkozóan is kifejezetten ajánlhatom. Ugyanakkor nem tartom helyén valónak, hogy a PRIPS eh, szabályozásban a, a termék engedélyezés, vagy a termékek kialakításával való beavatkozás történjen. Szerintem azt más helyen kellene e felől gondoskodni, és Markus Ferber a saját jelentésében is egyetértett ezzel. Ezen túl KID a lehető legszélesebb körű információt kell tartalmazon. Egy szociálpolitika vagy egy napirend vagy célrendszer semmiképpen sem ebbe a prospektus tárgyba esik, tehát nem a prospektus kell, hogy erről tájékoztasson. Egy két-három oldalas anyagról lenne szó, amely a vásárlót tájékoztatja a termék részleteiről, a befektetési termék részleteiről, és persze a fogyasztóvédelem tekintetében is figyelnünk kell arra, hogy tényleg a fogyasztó érdekeit szolgálják ezek a szabályok a befektetési termékekről szóló prospektus esetében. Nem szabad, hogy egyfajta túlbuzgóság révén eh, ráöntsünk egy hatalmas mennyiségű információt a felhasználóra, olyan információt, amelynek nem veszi hasznát a befektetési termékek kapcsolatban. És végén hadd mondjam el azt is, hogy a fogyasztóvédelem esetén is vannak bizonyos mértékek. Nem a mennyiség hanem az információ minősége dönti el annak hasznosságát. Arról lehet vitázni persze, hogy mit tekintünk minőségi információnak, ám attól tartok, hogy túl nagy tömegű, volumenű információt préselünk a, a prospektusba, és ez túlzott kihívás jelent a felhasználó számára, hogy értelmezze ezeket. Mr. Balz, so if there is no other member who want to get... Köszönjük, Balz úr! Hogyha más nem kér szót, akkor Beresz asszonynak adok ismét szót. Köszönöm szépen! Látom, hogy a kollégák, akik szintén foglalkoztak ezzel a témával, még nem szóltak hozzá, talán a második kört várják. És majd akkor tudunk érveket cserélni. Kedves Bász kolléga! Azt szeretném, hogy világosan lássunk az irányelv célja nem egyszerűen az, hogy feliratkozzon azoknak az irányelveknek a hosszú sorába, amelyeket Barnier biztos úr a felelős. Legalábbis, ahogy én a szándéknyilatkozatból kiolvastam, az a célja ennek az irányelvnek, hogy ő újra visszaállítsa az európaiak bizalmát. Ön azt mondja, hogy a túl sok információ rosszabb, mint ha nem lenne információ, és hogy végül is nem is kell olyan sok információ. Például az AEKBV-k esetén azok az információk, amik a prospektusban szerepelnek, sokkal hosszabbak, mint amit mi itt most javaslunk. Tehát az a javaslat, amin most éppen dolgozunk több kollégával, akik szintén ehhez a bizottsághoz tartoznak, egy tömörebb, olvashatóbb dokumentumot szeretnénk, ami lehetővé teszi, hogy két terméket összehasonlítsanak. A részvénypiacnak átláthatónak kell lennie, hiszen ez finanszírozza a gazdaságot, és ezért vonzóba is kell tenni ezt a piacot. Pontosan ezzel a megfontolással szeretném én a részvényvásárlási iránymutatást elindítani, ugyanis ma a kisbefektetőknek nincsen bizalmuk ebben a piacban. Azt gondolják, hogy ez nem nekik van kitalálva. Ennek az iránymutatásnak pontosan az lenne a célja, hogy egy kisbefektető is beléphet ezekre a piacokra olyan feltételek mellett, amelyek lehetővé teszik ezt számára. Szóba került itt még az arányosság ennek az intézkedésnek pont az lenne a célja, hogy a kisbefektető számára megfelelő feltételeket teremtsen. A szakmai befektetőnek semmi köze nincs ehhez az iránymutatáshoz, nem őt céloztuk meg ezzel az irányelvvel. És itt most megosztottam önökkel azt a gondolatot, hogy a MIF továbbra is egy hivatkozási alap. Ferber kollégánk is megmondhatja, hogy itt teljesen egyértelmű a helyzet, mi támogatjuk ezt az eszközt. Lehet, hogy nem volt teljesen hiteles a fordítás, de én azt hallottam, hogy itt nem arról van szó, hogy ebben egy politikai napirendet alapozzunk meg. Biztos vagyok benne, hogy a választók előtt is nagy nehézségekkel szembesülhetünk. az a lényeg, hogy az információ mozgása ideértve azokat a személyeket is, akik szeretnének valamit kezdeni a pénzükkel, az mostanáig nem volt elegendő. És politikai szempontból nem elég, hogy azt mondjuk, hogy tájékoztatni kell az embereket, akik a befektetéseiket szeretnék elhelyezni, és ez finanszírozza a reálgazdaságot, egy olyan stratégián keresztül, ami inkább megfelelő termékek befektetési stratégiája. És láthattuk ezt őszintén szóval a ciprusi esetben is. Nincsenek olyan eszközénk, amikkel visszanyerhetnénk a megtakarítást eszközlők bizalmát. Vagy aranyba fektetnek, vagy olyasmibe, amikre nincsen szükségünk. Ami pedig az eladott termékek korlátozását illeti, ez egy olyan vita, amit Pitikainen asszonynal folytatni fogunk, és remélhetőleg sikerül megállapodnunk a hatály kiterjesztésében. És egy olyan dologra térnék vissza, amit már a múltkor is elmondtam. fennáll az a kockázat, hogyha csak az összetett termékek esetében szabunk meg kötelezettségeket, akkor eltántorítjuk a fogyasztókat a többi terméktől. Meg kell érteniük ugyanis, hogy mibe fektetik a pénzüket. Hogyha, a, hogyha az egyszerű termékekre nem helyezünk ilyen tájékoztatást, akkor eltántorítjuk ettől a fogyasztókat. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a komplex termékek kockázatosabbak, mint a többi termék, hanem csak azt szeretnénk, hogy az összehasonlíthatóság minél szélesebb körül legyen, természetesen, hogyha szeretnénk megfelelni az irányelv céljainak. Ezeket szerettem volna válaszként megosztani a kollégákkal. Köszönjük! Köszönöm szépen, Beres asszony! Of the debate we will vote, uh... Ennyi a vitáról, a módosító indítványokról 2013. június 17-én szavazunk a szakbizottságban, a plenárison pedig szeptember 20-án. Nézzük akkor a következő napirendi pontunkat. A 13-as napirendi pont következik tehát a módosítások második körös megvitatása biztosítási közvetítés című témánkban, és Langen kollégának adom meg ezzel a szót. Äh, igen, köszönöm szépen. Éppen azért nem jelentkeztem, mert egyszerre hívtak fel bennünket képviselőtársasszonyjal. A két téma szerintem összetartozik, hiszen a biztosítási szolgáltatások közvetítéséről szóló irányelv csatlakozik a másik irányelvhez. A 24-es, 25-ös cikk a minimum információ, illetve a közvetítő információ témája rendkívül fontos. Így a MIFID és MIFIR-re vonatkozó már meghozott döntéseket nem kéne újra gondolni, újra gombolni. Ami a PRIPS szabályozást illeti, az erre vonatkozó javaslatok egy teljesen más helyzetet érintenek. A PRIPS szabályozás a alkalmazási kör kiterjesztését jelentik, a felelősséget illetően ha minden biztosító társaságot, beleértve a takarékszövetkezeteket is belevonnánk, ahogy erről a képviselőtársam szólt, ez nem benne helyén való, és azok a módosítók, amelyek ezt a szándékot vetik fel, szerintem épp ellenkező hatása lennének, mint amit kitűztünk. Különféle javaslatok születtek meg, például a, a, a, a Finance Watch téma, ebben a kétoldalas anyagban, egyes tagállamokban vannak minimum szabályozások, aztán itt van a MIFID, a biztosítási befektetési termékek közvetítőire által kötelezően megadandó információkról, ám ha a PRIPSET be bevonjuk az összes intézményt és érintett vállalatot, akkor az el, túlterheli a rendszer. Szerintem egy minimum információt kéne meghatározni, amely a különféle típusú vállalatokat is figyelembe veszi, és nem terheli őket túl a megadandó információ mértékével. Ezen gondolkozunk el az Európai Bizottság az EMD 2 javaslatában. Ő azt javasolta, hogy csak, azon, csak a pénzügyi intézetek termékeire vonatkozzon a szabályozás. A MIFID és a PRIPS-re vonatkozó módosítók viszont mindent egy kalapba tennének. A bizottság úgy javasolta, hogy egységes szabályok érvényesülnek a kisbefektetők esetében minden befektetési termékre vonatkozó konfációban, mert az átláthatóságot meg kell teremteni, ez a hitelesség és az egyenlő versenyfeltételek alapja. Ez azt jelenteni, hogy a PRIPS tehát hogy mondja a nevé is, a csomagolt befektetési termékek kockázatait kellene, hogy ismertesse. Tehát azok a javaslatok, amelyeket a rendeletre vonatkozóan a bizottság javasolt, minimum te, ö, mértéket, illetve kört határoznak meg. Elviekben ezt helyén valónak tartom ezt a módszertan, az Európai Bizottság ehhez sorolta, a, nem vonta be ebbe a nem viszont vásárolható, vagy viszont eladható biztosítási termékeket. Persze lehet arról beszélni, hogy az IMD-t külön szabályozzuk-e. Aztán azokat a vállalatokat bevonta, amelyeknek fix székhelye van, és olyan értékpapírokat, amelyeknek, amelyeknek nincsen hozamuk, tehát voltak éppen a kockázat, a, a, a kisbefektetőket megcélzó csomagokban levő magas kockázatú termékekre kell, hogy főképpen vonatkozzon a szabályozás. Hogyha ezt a biztosítás befektetési termékekre vonatkozó irányelvben hozzuk meg ezeket az intézkedéseket, ezzel nem szabad túlterhelni azt. Egyes képviselőtársai módosítói arra utalnak, hogy a biztosítási termékek forgalmazóit Eh, is be kell vonni a felelősség körébe a termékre vonatkozóan, ezt helyén valónak tartom, és eh, a termék eh, előállítója, vagy alapkínálója kell, hogy az információkat elsőkorban megadja. Egy másik szinten is lehet jobb szabályozással élni, a befektetési politika, a befektetési stratégia, a befektetési objektumra való kiterjesztéssel, a tőke visszafizetés és a költségek províziókra vonatkozó információ megadása, aztán a terméket kínáló pontos meghatározása, székhelye, egyéb információk, és így tovább. Annak érdekében, hogy a közvetítő ezt kell, hogy prezentálja, ám ennek a tartalmáért nem felelős, hogy ez helytálló tartalom-e. És csak akkor kötelező az, hogy alapokkal foglalkozó biztosítási befektetésről van szó. Egy kis, befe- kis biztosítónál szerintem túlzott ezen információk megkövetelése, és ebben a, ebben a, a rendszerben kéne végig, gondolnunk a MIFID szabályozás, hogy ne terheljük túl a termékinformációkat a PRIPSPEN kell szabályozni, és a befektetési termékeket közvetítők felelősségét nem a termékért kell felelős legyen ez a közvetítő, hanem a helyén való tanácsadásért. Persze a kettőt nehéz külön választani, el kell gondoljuk, hogyan húzzuk meg a határt a két kérdéskör között. Szerintem a alkalmazási kör kiterjesztése a retail investment produktokról beszél, még az egyes cikkben csak befektetési termékekről beszélünk. Tehát nem a kis befektetőket megcélzó termékekre vonatkozóan szól a meghatározás, ami pedig a közvetítőket illeti, szerintem így nem itt kell meghatározni az információs dokumentum tartalmát, hanem a termék minősége való összefüggésben kell ezt meghatározni. Ezt egy másik összefüggésben lehetne szabályozni, felmerül a kérdés, hogy mit lehet, mit kínálhat a termékinformáció. Ez, ez csak egy, egy formalitás, vagy tényleg megadja a minimum információt a kisbefektető számára értelmezhető módon. Ezért gondolom úgy, hogy a, hogy a titkesek készített egy összehasonlító anyagot, ezt már, ha jól tudom, kiosztották, ebben a megfelelő cikkekben összehasonlítják az Európai Bizottság javaslatát az EMD-re vonatkozóan, illetve az Ekon szakbizottság által eldöntött módosítók a MIFID-re és MIFID-re vonatkozóan a végső tervezetben, amelyet persze még nem tárgyaltunk meg. Én azt szeretném, hogy ne terheljük túl a biztosítási termékekre vonatkozó irányelvet és a PRIPS-ben való szabályozást, hanem azt az IMD szabályozásban minimum standardek és információ tekintetében szabályozzuk. Ebben kompromisszumkészségem van, ám nem vagyok a végsőkig hajlandó mindenben engedni. Uh, Köszönöm szépen, Langen úr. A szocialisták nevében is Beresz asszonynak adom meg a szót. Elnézést kérek, nem akarom itt felvállalni az árnyékjelentés készítő szerepét, én csak az előadó leszek, egy olyan dokumentum kapcsán, amely arra szólít fel minket, hogy ne prips nevezzük, mert a bizottsági javaslat sehol nem ö, foglalja magába a PRIPS megfogalmazást. Itt ö, gyakorlatilag nem másról van szó, mint ö, befektetési termékekről, amikor a prips beszélünk. Tehát egy egész tárházról, ami beruházási termékeket takar. Ez nem egészen ugyanaz, mint az, amit én javasoltam. A szélesebb körű megközelítés. Nos, a, amit Werner Langen mond, a Michel való kapcsolat, ahogy megint csak elmondanám, ahogy korábban is utaltam, mert alapvetően nincs vele problémám. Bár hozzászóltunk az egyes sajátságos jogszabályok vonatkozásában, és ez a kis befektetőket, a kis betéteseket célozza meg. Nem akarok én egy olvashatatlan Bibliát, nem ebben a szellemben akarunk itt előrelépni, és nagyon remélem, hogy sikerül is. Nos, ami a Solvability 2-ben található, összehasonlításképpen a biztosítási termékek vonatkozásában gyakorlatilag nem más, mint az, amivel foglalkozunk a befektetési termékek vonatkozásában a tárgyalások során az árnyékjelentés elé, és ami a kétben található, a beruházási, befektetési termékek, majd megvizsgáljuk az egészet, de egyelőre amit láttam belőle, arra utalt, hogy az Ensolvability 2-t idézi. Úgyhogy azt hiszem, hogy elvileg nem lesz vele különösebb gond. Köszönöm. Elnök, köszönöm Beres asszony. Az öldek nevében, mivel más nincs, jelen Gigglóri a szó. Köszönöm. Egy-két rövid megjegyzésem lenne, és megpróbálom a két kérdést egy kicsit összekapcsolni. Nos, először is egy általánosabb megjegyzés. Most már tényleg a problémák közepén járunk, nevezetesen, hogy a pénzügyi jogalkotással mi legyen itt Európában. Vannak az IFID-ben egy-két darab, aztán a PRIPS-ben, más az IMD-ben, és most megpróbáljuk itt az átfedéseket, a hiányokat azonosítani, és hát vannak félreértések is közöttünk, mert különböző tárgyaló csoportokban dolgozunk, és akik mondjuk az A-ról tárgyalnak, nem tudják, hogy mi van a B-vel, stb. stb. Úgyhogy tényleg úgy gondolom, hogy emlékeztetésül elmondanám, hogy a koordinátorokkal miről beszéltünk. Azt gondolom, középtávon ez így nem mehet tovább, mert további káoszt és terhet jelent ez mindenki számára, és főleg az iparák számára. Úgy gondolom tehát, hogy olyasmi, ami felé kell elmozdulnunk, amely aztán békét teremt a, a jogszabályok segítségével. Ugyanez a helyzet a fogyasztói szolgáltatások terén, hiszen először ott is, itt is, ott is voltak bizonyos harmonizációs törekvések minimális, maximális jelleggel, jogszabályok formájában. Most már megvan az irányelv, és ugyan különböző szintű a harmonizáció, de hát azt hiszem középtávon ez így nem mehet tovább. Érthető, hogy a válságot követően ez volt a közvetlen intézkedés, de nem hatékony, nem arányos ez jogalkotás szintjén. Tegnap Bárnyé úr bejelentette, hogy mérleget kíván vonni a mandátumot követően, és azt gondolom, hogy valami Finanzmark ezek felé kellene elmozdulnunk, ami aztán segít a különböző félértések tisztázásában. Persze vannak konfliktusok is, de nyilván van bizonyos szintű félreértés is. Ami engem illet, nem igazán könnyű számomra, hogy hogyan értékeljem Ferner Lange jelentését, ahol is alapvetően azt javasolja, hogy bizonyos kérdéseket adjunk vissza tagállami hatáskörbe, de a MIFID ugyanakkor már bizonyos területeket lefed, amelyeket vissza akar utalni a tagállamok hatáskörébe, úgyhogy nem igazán vagyok most már biztos abban, hogy most mi is van. Úgyhogy köszönet a titkárságnak is, hogy tisztázani kívánja ezt a kérdést. Ezen kívül, ami a PRIPS-et illeti, Azt gondolom, hogy részben különböző perspektívákból érvelünk. Pervas Beres azt mondta, mindent le akarunk fedni, mert ha nem fedünk le mindent, beleértve a tiszta vaníliából készült termékeket is, akkor hátrányos helyzetbe kerülnek, mert végül is a különböző termékekről ö, könnyen ö, készíthetünk összehasonlítást, de az ellenkező eredményt is elérhetjük, amikor is olyan termékeket támogatunk, amelyek nem túl bonyolultak, illetve azokat támogatjuk, amelyek bonyolultabbak, és azokat nem, amelyek kevésbé. Bukhadvac azt mondja, legyünk óvatosak, mert hogyha a termék létrehozóknak kell ezeket a, a dokumentumokat létrehozni, akkor tehernek tekintik, és még kevesebb tiszta vanília terméket kapunk. Úgyhogy végül is a cél ugyanaz, de a következtetések mások és mások. Úgyhogy tényleg komolyan meg kell vitatnunk ezt a kérdést, mert azt gondolom, jó okunk van arra, hogy egyszerűbb termékeket akarunk, könnyebben összehasonlíthatókat, és a fogyasztók szemszögéből már tudjuk, hogy mi van akkor, hogyha túl bonyolult valami, ez az egyik legnagyobb probléma, úgyhogy egyszerűbb és könnyebben összehasonlítható termékekre van szükség egyes módosító indítványoknak ez is a célja, amelyek a Beresz jelentésben találhatók, hogy valami termékszabályozás legyen benne. Úgy tűnik, hogy vannak, akik hasonló célral érvelnek, de más és más következtetésre jutnak. Ez pedig tényleg fontos jogszabály, ezért egy kicsit meg vagyok lepődve, hogy milyen kevesen vagyunk itt jelen most. Ezt tényleg komolyan meg kellene vitatnunk utolsó megjegyzésem pedig a következő. A kidről. Bukhat Balcot, szociális és környezetvédelmi politika. Csak szeretném elmagyarázni, hogy honnan is indultunk ki. Már a bizottság is azt javasolta, hogy bevegyünk egy utalást a szövegbe az etikus ö, befektetési politikára. Én azt hiszem, hogy elég jól ismerem ezt a piacot, mert egy ideig dolgoztam itt. Itt elég sok kérdőjel fogalmazódik meg. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy ők zöldek, de tulajdonképpen egyáltalán nem azok, csak úgy csinálnak, mintha azok lennének. Ezért aztán nagyon sok fogyasztó nem igazán tudja, hogy hihete annak, aki zöldnek mondja magát. Úgyhogy ha kitben egyszerűen ez csak megemlítjük, és bárki mondhatja azt, hogy zöld, de ugyanakkor egyáltalán nem zöld, ha viszont kivesszük az egészet, akkor így lehetne tisztázni a helyzetet, de talán nem volna jó ez a piac számára. Hiszen láttuk, hogy mi történt a biopiacon, ahol óriási növekedés történt, amikor volt címke. Ezért javasoltuk, hogy legyen címke, amely végül is tisztázná, hogy mit is jelent ez a kipipálás. A bizottság is ezt javasolta, hogy nevezessük félre a fogyasztókat. Azt gondolom, és ezt hangsúlyoznám, itt nem politikai kérdésekről van szó, ez engem nem érdekel politikai szempontból. Csak azért, hogy megfelelően tájékoztassuk a fogyasztókat, hogy mik az etikus befektetések, és nagyon sok iparág képviselőtől hallottam, hogy támogatnák ezt, mert lehetőségnek látják, hogy kivezessen mindenkit az űrzavarból, és támogatást biztosítana egy egyre növekvő ágazat számára, ahol nagyon sok a befekt potenciális befektető. Úgyhogy elvileg ugye senki nincs ellene, hogy támogassa ezt az ágazatot és a pénzpiacokat, de próbáljuk meg a legjobb odavezető utat megtalálni. sajnos elég sok a csalódott fogyasztó, és ezért veszít el a bizalom. Nagyon sok olyan embert ismerek, aki nagyon sok pénzt is veszített azon, hogy hamis ígéreteknek dölt be. Ezt nem szabad támogatnunk. Ugyanez igaz a kockázatok láthatóságára is. Ha sok grafikon, bonyolult kockázat leírás található az emberek előtt, már nem igazán fogják érteni, hogy most akkor mi is az igazi kockázat. Úgyhogy megint csak könnyen olvasható, egyszerű megoldásra van szükség itt. Benne Langen, van egy kérdésem, mert valamit nem értettem. Melyik biztosítások kellene, hogy bekerüljenek a PRIPS-be ön szerint, szemben a bizottsági javaslattal, és melyek ne legyenek lefedve? mert itt tisztáznunk kell a helyzetet, ugyanis úgy látom, hogy a tagállamok, mivel mi túl sokáig várakozunk már itt európai szinten, saját nemzeti információs rendszereiket dolgozzák most már ki, hogy tájékoztassák a fogyasztókat, és vannak olyanok, amelyek beleférnek amelyek bele, magukba foglalják a biztosításokat, van, ami nem. Köszönöm szépen. We have two more. Köszönjük szépen, Gigol úr. Még két árnyék előadó szól hozzá. Először a szocialisták részéről. An- Antolinionak adom meg a szót. Szeretnél hozzászólni? Nem, köszönöm. Én már az Ekon bizottság előző ülésén hozzászóltam és az ilyen hozzászólások miatt nem volt idő valamennyi vélemény elmondására. Én ezekkel továbbra is egyetértek. Köszönjük, Antolino. Az Áda részéről mit tél szó. Thank you, uh, chair, and, and... Köszönöm, elnök úr. Elnézést, hogy későn érkeztem. Sven már reagált, azt hiszem, vagy nem? Nagyon jó. Akkor is elnézést kérek, amiért későn érkeztem. Most talán nehéz a kompromisszumokról beszélni, de azt hiszem általánosságban sikerült egy széleskörű konszenzust elérni, ahogy ez korábban is szokásos volt. Mindenki részt vesz ebben a kompromisszumban, és azt hiszem, hogy Lange úr is ezt szeretné elérni. És el kell kerülnünk a bürokrácia további fokozását. A PRIPS és a MIFID, illetve a prips vonatkozó szabályok esetében azt hiszem egyetérthetünk abban, hogy máshogy kell kezelni bizonyos befektetési termékeket, például a törzsbefektetéseket, illetve a nem befektetési jellegű termékeket. A PRIP-el kapcsolatban beszéltünk a kompromisszumról, és hogy ez az IMD-vel, illetve a MIFID-del átfedésben van. A, befe- a be- biztosítási termékek eladását, illetően az IMD2 az irányadó. És az IMD-re vonatkozó javaslat, valamint a MIFID szöveg megszavazása is tavaly októberben történt meg. A biztosítási célú termékek vagy a biztosítási pripszek esetében én a MIFID eladási szabvány és üzleti követelmények bevezetését pártolom. A követelményeknek össze kell, összhangban kell lenniük a MIFID követelményekkel. Azt hiszem, hogy az előadó is egyetértett ezzel. A befektetési termékeket közvetítőknek a közvetítők listáján kell lenniük az MID 2-es szabályok szerint, és a MIFID magatartási kódexet is be kell tartania. A 259-es és a 607-es módosító Ashley Fox részéről azt javasolja, hogy a biztosítási célú befektetési termékek eladóinak a nem az IMD2, hanem a MIFID szabványoknak kellene megfelelnie. Ez lehet a legkönnyebb módja a MIFID kezelésének. Mindazonáltal fontos, hogy a közvetítő nem összetett termékeket is eladhasson, csak végrehajtási alapon, anélkül, hogy a MIFID-ben szereplő tesztet végrehajtanák. Ezért a 608-as Svenféle módosított támogatom. Aztán, ami a hatályt illeti. Az én politikám általában az, hogy a fogyasztó védelmét fokozzuk, és ezért a lehető legszélesebb alkalmazási területet szeretném. Ezt ki kellene terjeszteni az árösszehasonlító oldalakra, de a bejelentéseket nem kellene magában foglalnia. A termékeket kiegészítően eladó vállalatokra, például az utazási irodákra és az autókölcsönzőkre nem kellene kiterjeszteni. És támogatom a 219-es módosítót. A regisztrációs követelmények szintén fontosak. A harmadik cikket próbálják egyesek módosítani, ami a felelősséget vállaló ügynököket nyilvántartásba venné. Ez a 264-es módosítóban szerepel. Az összeférhetetlenség kezelése. A beruházási termékeket április 1-én tiltották be az Egyesült Királyságban, ezt mindannyian tudjuk. Az Egyesült Királyságnak továbbra is fenn kell, hogy tarthassa a betiltást. Ez Sharon Boss 606-os számú módosítója, és azt hiszem, hogy én is társszerzője voltam ennek a módosítónak, azt hiszem, hogy ez teret enged ennek. egész Európában ellenezzük az ösztönzők tiltását. Ez a, a bankokhoz terelni a közvetítést és csökkenteni a versenyt. Ezt már a MIFID-del kapcsolatban megvitattuk, ha emlékeznek rá. Az álláspontom tükröződik a 589-es módosítóban a 24. cikkre vonatkozóan. Ez is egy igen fontos pontja a szövegnek. Tudom, hogy önök közül néhányan kritikusan viszonyulnak ehhez, de én teljes átláthatóságot javasolnék. És remélem, hogy el tudunk érni egy viszonylag jó kompromisszumot. A 24-es cikket érintő módosítónkban teljes és kötelező nyitottságot vezetnék be. A nem életbiztosítási termékeket, amikor biztosítási befektetési termékekkel kapcsolják össze, akkor ezt is figyelembe kell venni. A 17-es cikk módostójában kimondanám, hogy a nem életbiztosítási termékek esetében egy három éves átmeneti időszakot kell bevezetni, azért, hogy a közvetítők az üzleti modelljeiket ehhez a rendelkezéshez igazíthassák. Ezután a fogyasztóknak meg kell kapniuk ezt a tájékoztatót, hogyha azt igénylik. Ezek az én fontosabb hozzászólásaim. És ahogy már az elején is elmondtam, remélem, hogy széleskörű konszenzus tudunk elérni. Ugyanis azt gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne. Tudom, hogy én is elkövettem hibákat, de tanultam belőlük. És a legutóbbi ügyek esetében, amiket én felelős voltam, ott már én magam is a kompromisszum mellett voltam. Engem bírálnak némelyik ilyen kompromisszum miatt, de azt gondolom, hogy ebben a parlamentben így kell tevékenykednünk. Tehát sok szerencsét kívánok. Thank you very much. Köszönöm szépen, Schmidt úr. Ha nincs további hozzászóló, akkor visszaadjuk a szót Langen úrnak, az előadónak. Schmidt úr hozzászólását a termék és felelősség témájában támogatom, ami a minimum követelményeket, a bizonyíthatóságot, is beleértve, kivéve a költségek, illetve a nyilvánossá tételét, tehát a biztosítás közvetésnél a közvetítő kell, hogy az előtérben álljon, azonban nem szabad minden felelősséget ráróni. Az a kérdés pedig, hogy a termék minősége és a termék felelősség, termék információ feltétlenül elsősorban a termék előállítóját kell, hogy terhelje, és nem a közvetítőt. Ez az én kiindelési pontom. Az egység és alapinformáció kérdésével egyetértek, ha az nem túlterhelt, túlbővített. Egy kompromisszumos ajánlatot elfogadok, a, ö, ugyanakkor ha Beresz asszony által kiterjesztjük, a, ö, és a többi kompromisszum által kiterjesztjük a ö, biztosításra vonatkozó információt, ez nem mindig alkalmazható a normál biztosításokra, csak az alapokhoz kapcsolódó biztosítás termékekre, és azok ajánlatára kéne, hogy vonatkozzon a bizottság ajánlata, javaslata szerint, és a MIFID-ben való szabályozás érvényesülne, azon túl az alkalmazási körét a PRIPS-nek nem szabadna túlzottan kiterjeszteni. Különösen, hogyha a tanács eddigi álláspontját is figyelembe vesszük, ahol nem sikerült még dűlőre jutni, és a, fogy, a biztosítási ter befektetési termékeknél kivennénk az alaphoz kapcsolódóakat. Tehát én az ellen vagyok, hogy minden befektetésre vonatkozó információt túlterheljünk. Hadd említsek egy német példát. A egy személyre vonatkozó nyugdíj kiegészítő biztosítás esetén e, ennek a továbbfejlesztése most folyik Németországban. Ezeket szerintem ki kéne venni a körből, mert nincs kockázati aspektusa az ilyen jellegű befektetéseknek. Persze ezekről, ez csak egy példa, el lehet vitatkozni erről, és az anyagi felelősség kérdését illetően is a prospektus az ügyfél tájékoztatását szolgáló füzetben ki legyen a felelős az információért. Sor átfedés van, de el kell határolnunk azért a köröket. A titkárság már készített egyfajta előzetes összefoglalót, és ha ebben meg tudunk egyezni, akkor viszonylag gyorsan ki tudunk dolgozni kompromisszumos javaslatokat, amelyek lehet, hogy az alapinformáció pontjában, az EMD-ben a bizottság javaslatán túlmenőek lennének, ám csak azon feltétellel, hogy a pénzben nem öntjük ki a gyereket a, fü a, a fürdővízzel. Ha be meg tudunk állapodni, akkor kompromisszumkészséget mutatok, mert mindig, ám a, az, nem azt, azt viszont nem vallom, hogy a kompromisszum alapja az egyik extrém pozíció kéne legyen. És itt gondolok Pitikannen és Gigold képviselők javaslatára, mert szerintem eltúzottak azok a követelések, miszerint az alapinformáció leírákosakor például a carbon footprintre vonatkozó információról tájékoztatják a befektetőt, a befektetés terméket forgalmazó vállalattal kapcsolatban, szerintem ez nem re- releváns. Csak bonyolultabbá teszi a terméket, drágábbá teszi a terméket, és a befektető számára értelmezhetetlenné. Például bizonyos ö, ö, ö, túlzott információ megadása adott esetben egy, egy részvényvásárlásától el is riaszthatja a befektetőt, ami nem lehet cél. Tehát minden célirányosan kell meghatározni. Észszerű az a cél, hogy a, befekt, a biztosítási befektetőkre vonatkozó és azok forgalmazóra vonatkozó feltételek világosabbak legyenek, és az interneten kínált biztosítások is, ugyanarra is ugyanaz vonatkozom, mint a, a, a papíron kínált termékekre, és ez végsősorban a termék előállítóját terheljék, és ne a forgalmazót, és a megfelelő költség és díj információ állja rendelkezésre. Nem szabad megismételni azt a hibát, amit például Nagy-Britanniában elkövettek, amikor a végén a, def, a független tanácsadó definíció révén és a provízió kifizetésének tilalma révén a lakosság lefedettsége, biztosítási lefedettsége drámailag, drámaian csökkent. Ezt a hibát nem szabad elkövetnünk. Nem szabad olyan mértékű átlatosságot teremtenünk, amely aztán elriasztja a befektetőket. Van egy minimum információs szint, ezt meg kell határoznunk, amely biztosan szükséges, ám a minimum minimális felelősség, ezért a fogyasztót is kell, hogy terhelje, a fogyasztó is felnőtt döntéseket hoz. Hát ezek alapján kompromisszumkészséget mutatok. Oles Schmidt és pervans nem tudom, mennyire hajlanak a kompromisszumra. Évek óta küzdünk egymással, meglátjuk most, mire jutunk. So thank you very much indeed, uh, Mr. Lange. Köszönjük szépen, Lange úr. Tehát ezt a pontot kivégeztük. A napirend következő pontja az egyéb kérdések. Ha jól tudom, akkor nincsenek egyéb kérdések. Tehát csak annyit kell bejelentenem, hogy a következő ülésünk jövő csütörtökön lesz, június 6-án, 9 órától fél egyig, tehát köszönöm szépen mindenkinek a részvételt.